Allora possiamo iniziare i nostri lavori. Fermo restando l'avviso che la nostra... Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kezdjük meg a munkánkat. Mindenki tájékoztatok arról, hogy a, az ülésünket az interneten közvetít, közvetítjük élőben. Tegnap a koordinátorok ülésén több mindent megbeszéltünk, a döntésekről tájékoztatok mindenkit. Az első az, hogy a szakbizottságunk engedélyt fog kérni arra, hogy a következő témáról egy jelentést dolgozzunk ki. A szerződések reformja a gazdasági kormányzás témájában. Tehát e, e kapcsán készül majd tanulmány. Az ECON bizottság elnökével is fogok találkozni, hogy a két szakbizottság közötti együttműködést megbeszéljük illetve esetleg egy közös koordinátori ülést megtartsunk, tehát ezeket a témákat fogjuk megvitatni. Aztán a koordinátori ülésen döntöttünk arról is, hogy ki legyen az állampolgári kezdeményezés előadója az Európai Parlamenti Szabályzatában. A szocialista frakció kapja meg ezt a témát, a közösségi jog témáját pedig Messerschmidt képviselőnek adtuk. És tanulmányt kértünk az Európa Tanács demokratikus szerepéről, illetve az Eurózónáról, és végül pedig, ami a vizsgálóbizottságokat illeti, ó, nincs itt Mártin kolléga, akkor lehet, hogy hát őt kértem volna meg, na mindegy, akkor még mindig fennmarad az a kérdés, hogy érdemes-e meghívni a lengyel elnökséget december 20-ai ülésünkre, hogy megismerjük a tanács álláspontját, ez csak ezért lenne jó. Vagy pedig esetleg januárra halaszthatnánk ezt a találkozót. Hát nem tudom, egyelőre várjuk meg, amíg Mertin kolléga ideér, és akkor majd ő tájékoztat bennünket. Na most, ki akarem Van valakinek megjegyzése ezzel kapcsolatban? Que David Martin vendrá un poco más tarde y que en ese momento le... Lehet, hogy egy kicsit eh, később fog az illetékes megelkezni. Majd megkérdezhetjük azt eh, tőle, hogy miért annyira fontos, hogy a lengyel eh, elnökség ellátogasson ide. Tisztelt elnök úr, hogy tisztáztak egy kérdést itt. Tegnap lehet, hogy elfelejtettem erről beszélni. Mindenképpen támogatom azt, hogy a tanácssal legyen egy ilyen ülésünk. Martin úr kérte ezt, viszont most az, hogy a legmegfelelőbb e ez a dátum, azt nem tudom. Lehet, hogy a dátum nem annyira megfelelő, jó az, hogy egy ilyenfajta találkozót szervezünk a lengyel soros elnökséggel, csak az időpontra kéne kicsit még gondolkodnunk. Még egy dolog, tegnap a koordinátori ülésen feltettük azt a kérdést Dafur kérésére, hogy ma Régner asszony véleményéről szavazzunk-e vagy sem, és erről is még talán döntenünk kellene. Su questa questione le... Nos, a Regner vélemény vagy jelentés kérdéséről. Hát úgy döntöttünk, hogy meghallgatjuk az előadót, de még nincs itt. Ha megérkezik, akkor meghallgatjuk. Mindenképpen a szavazás előtt meghallgatjuk az ő véleményét. A kérdés az abban az értelemben merült fel, hogy ugye itt van DAF kolléga, nincsen nehézség egyébként. Tehát ugye hogy arról van szó, hogy a jogi szakbizottság szavazott, szavaz el, tehát hogyha a jogi szakbizottság átalakítja az időbeosztását, akkor mi tudunk vagy nem tudunk véleményt adni ettől függően. Még nem érkezett meg ez az anyag, tehát ezek a tények, és döntenünk kell. Tudjuk azt, hogy a jogi bizottság már meghatározta, hogy milyen, mi lesz a szavazás dátuma. Tehát akkor, hogyha, ne, nem, nem, hogyha nem fogunk bele, akkor nem tudunk véleményt adni a jogi bizottságnak. Köszönöm. Tegnap eh, megállapodtunk eh, arról, hogy Régner asszonyt megvárjuk eh, további szavazás előtt. És így lesz egy kis időnk arra is, hogy bevárjuk a jogi szolgálat véleményét. Az is nyilvánvaló, hogy mivel a Juri Bizottság az illetékes szakbizottság, amely a végső döntést hozza, mi nem szavazhatunk utánuk, hanem előttük kell szavaznunk. Tehát az én javaslatom az lenne, hogy ha ma délelőtt nem tudunk szavazni, akkor Strasbourgba szavazzunk három-négy nappal a határidő előtt van három-négy olyan kérdés, amiről szavaznunk kell a Juri szakbizottság előtt, de ezt nyilván akkor tudjuk megtenni, a jogi szolgálattól kapunk egy szakvéleményt. Igen, közben a titkárságnahoz megérkezett Régner asszony üzenete. Ugye ma kellene szavaznunk mindenképpen, ha jól emlékszem, tehát ez szerepel a napi rendünkön, de a Strasburgi szavazás kérés, hogy hát ez rendkívüli ülés lenne, akkor ez csak csütörtökön mehet? szerdán lehet. Hát várjuk meg Régner asszonyt, és akkor együtt vele megpróbálunk valami döntést hozni. Térjünk rá az ülésünk mai napi rendjére. A 9-es pont az az eljárási szabályzat 70. cikkének módosításával foglalkozik. Ez a cikk az intézményközi tárgyalások a jogalkotási eljárások során címet viseli. Az elnökök értekezletétől kapta a mi szakbizottságunk ezt a felkérést, hogy vizsgáljuk meg a szabályokat, amelyek ugye a tanács és a parlament közötti tárgyalásokra vonatkoznak jogalkotási eljárás során első olvasatban. Már volt, meg volt egy első eszmecsere, Guerrero kolléga kapta a feladatot, hogy kidolgozza a jelentést, és akkor most meghallgatjuk majd az előadó véleményét. A szakbizottságok elnökeivel, elnökök értekezeteivel, elnökök értekezetének tagjaival is találkozott, és a frakció képviselőjével is. Parancsoljon! Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Már második alkalommal foglalkozunk a szakbizottságban hetes szabály esetleges reformjával az intézményközi tárgyalásokról van szó, és arról, hogy első olvasatban megállapodjunk. Megkaptuk a dokumentumokat, ezeket körbeadtam itt a szakbizottságban, munkadokumentumokról van szó, amelyek nagymértékben megváltoztak, és így jött létre a jelentéstervezet. Ahogy mondtam, nagyon nagy változások vannak. Azt mondanám, hogy felejtsük el a munkadokumentumot, és nézzük azt meg, ami a jelentés tervezetben van. Először is a következőre szeretnék utalni. Találkoztam néhány képviselővel, különböző frakciókból, tárgyaltunk erről a kérdésről, és a bizottsági elnökök értekezletén is voltam, és a fő vonalakat felvázoltam a jelentés kapcsán. A szakbizottsági elnökök ülése után volt egy frakció elnöki ülés, és ezekről találkoztam még az elnyek jelentéstevőkkel, Janakó asszonynal, és így jött létre ez a tervezet. Fontos utalni arra, most nem arról van szó, hogy jó-e ez a jelentés, vagy nem megfelelő-e, vagy nem. Jó-e az, hogyha első vasatban megtörténnek a tárgyalások, ez egy olyan megfontolása, ami túlmutat a jelentésen. A jelentés a következővel foglalkozik. Mi történik akkor, hogyha arról döntenének, hogy eh, első esetben megkezdenek egy tárgyalást, akkor milyen eh, feltételeket kell felvenni az eljárási szabályzatban annak érdekében, hogy hatékony legyen a tárgyalás, illetve hogy megmaradjon az átláthatóság is, és meglegyen az információ az érintettek számára, és hogy meglegyen a lehetőség arra, hogy bármikor be lehessen avatkozni a folyamatban. Ezekről a kérdésekről van szó, ez nagyon fontos. Néhány vita során hirtelen egy olyan vitába keveredtem, amelynek során arról volt szó, hogy most akkor első, második olvasatban legyen a tárgyalás, nem erről van szó most itt, itt csak is kizárólag arról a kérdésről van szó, hogy hogyan lehet elérni a, az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot, akkor, hogyha első olvasatban kezdődik meg a tárgyalás. Elnök úr, tisztelt képviselők, mindenki tudja, hogy annak az oka, hogy ezzel a reformmal foglalkozunk, az az, hogy a szabadsági elnökök értekezlete a múltban az elnökök értekezlete után arra a következtetésre jutott, hogy a tárgyalások során azok a frakciók, akik tulajdonképpen nem tárgyaló felek, rosszul lettek tájékoztatva a tárgyalás menetéről. A frakciók összességében pedig csak úgy kapták meg az információkat, csak akkor kapták meg az információkat, amikor már megtörtént a szavazás a plenárison, tehát eléggé átláthatatlan volt maga a tárgyalási folyamat, és nem igazán tudtunk politikailag hatással lenni erre. Volt egy olyan elképzelés is ezzel kapcsolatban a szabadság elnökök értekezletén, illetve az elnökünk és egy petíciót intézett, amelyben arról volt szó, hogy megfelelő-e az, vagy, vagy eh, lehetséges-e az, hogy a magatartási kódexből bizonyos elveket átveszünk az eljárási szabályzatba, tehát néhány pont ebből kötelező érvényűvé válna, hogyha ezeket átvennék az eljárási szabályzatba. Tehát olyan elemekről van szó, amelyek jelenleg a munkatársi kódexben nem kötelező érvényűek. Mit is jelent ez? A következő pontokkal foglalkoztam a jelentésben. Két blokkról van szó, amelyek kötődnek egymáshoz. Egyrésztről arról van szó, hogy ezeket az elveket át kell venni a magatartási kódexből az eljárási szabályzatba. Ebben a, ezen blokk esetében, és ez látszott uh, a munkadokumentumról szóló vitákban is, tehát az, itt uh, nincs probléma ennél a blokknál, a mi szabizottságunkban. A második blokk amit egy kicsit másképp tekintenek, az pedig az, hogy milyen szerepet játszana a plenáris ebben. Hogyha mi történik a... Hát, hogy, hogy, hogy, hogyan tudnak kihatni a tárgyalási mandátumra az egyes képviselők, illetve a frakciók. Lehet, hogy néhányan elolvasták már ezt a jelentést, akkor tudják, hogy a következőről van szó tulajdonképpen. Először is eh, a tegyelások megkezdéséről szóló döntés, egy olyan döntés, amely bizonyos elemeket kell, hogy tartalmazzon. Szükség van egy tárgyalási mandátumra, ez a módosításokkal is összefügghet, meghatározhatnak prioritásokat, illetve vezérvonalakat is meg lehet vizsgálni ezt, ezt rugalmasan lehet kialakítani. Például a mandátum tartalmazhat módosításokat, és de lehet, hogy csak egy orientációt kínál, vagy csak bizonyos prioritásokat fogalmaz meg, amiket el kell érni a tárgyalások során. Tehát ez egy olyan döntés, amelynek során meg kell határozni, a tárgyalási tímet és azt is meg kell határozni, hogy a tárgyalásokat az életekes Szabadság elnökének kell vezetnie. Ez egy olyan indítvány, amely a szabadsági elnökök értekezletétől érkezett, nagy többséggel támogatták ezt. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az e- szakbizottsági elnök képviseli a teljes szakbizottságot, és természetesen a szakbizottsági elnök delegálhatja ezt a feladatot, tehát továbbadhatja ezt a feladatot a jelentéskészítőre vagy egy alelnökre, és általában a politikai felelősség a tegyelások lefolytatásáért az elnöknél van, az célgozottsági elnöknél van. De ő átadhatja ezt a felelősséget másnak. Ahogy mondtam, ezt megkaphatja egy alelnök vagy egy jelentés készítő. Vagyis a mandátum, a mandátum tartalma, illetve a tárgyalói csapat összetétele Ezeket mind jóvá kell hagynia a szakbizottságnak, akkor vagy azelőtt, amikor megszületik a döntés, hogy megkezdik első olvasatban a tárgyalásokat. A szakbizottság döntéséről van szó. Ezt lefordítják az egyes nyelvekre, majd ezt továbbadják az Európai Parlament elnökének és a többi képviselőnek is a parlament elnöke a következő plenáris ülés elején, amikor megkapta már ezt a közleményt, akkor bejelenti ezt, és a parlament pedig reagál erre. Ha nem reagál erre, akkor abból lehet kiindulni, hogy a tárgyalási mandátumot elfogadták, és megkezdődhet maga az eljárás. Erre a pontra majd még ké- visszatérek később, hiszen ez egy nagyon fontos pont. Nem szeretném összekeverni most a többi része. tehát ha megvan a mandátum, ha megvan a tárgyalói csapat, ha megkezdődik maga a tárgyalás, akkor a tárgyalá, tárgyalási csapat minden egyes triológus után tájékoztatja a szakbizottságot, átadják a megvitatott szövegeket, és azt is felvázolják, hogy olyan fog kinézni a következő ülés. Hogyha vannak sürgős esetek, akkor ezt át lehet adni az elnyékjelentéstevőnek, a koordinátoroknak, illetve az elnöknek is. Általában minden egyes trilógus után a következő szakbizottsági ülésen a teljes szakbizottságot tájékoztatni kell. Kivételes esetekben viszont tájékoztatni lehet az elnököt, az árnyékjelentéstől, illetve a koordinátorokat. Hogyha sikerül megállapodásra jutni a tanácssal, akkor a koordinátorokat ismételten tájékoztatják, és a teljes szakbizottság pedig megvizsgálja ezt a megállapodást, majd átadja a jelentés formájába ezt a plenárisnak, és ez vagy egy konszolidált szöveg lesz, vagy pedig módosításokat fog tartalmazni. Hogyha valamilyen okból gond van, akkor az elnök elé terjesztik ezt, az elnök jelentéstevőnek, a koordinátoroknak, illetve a jelentéstevőknek. Van még egy pont, a társ szakbizottságok esetében, ez az 50-es cikke az eljárási szabályzatnak, vagy a 150-es, 51-es cikke a eljárási szabályzatnak, amikor együttesüléseket tartanak a szakbizottságok. Ilyen esetekben a szabizottsági elnökök értekezletet dönthet, de hagyd térjek még vissza a plenárissal kapcsolatos ponthoz. Itt arról a kérdésről volt szó, hogy mi történik akkor, hogyha nem nincs reakció az elnök eh, információja után a plenárison, amikor, amikor, besz, amikor eh, beszél arról, hogy kapott egy ilyen közleményt a tárgyalások megkezdéséről. Eh, illetve a tárgyaló csapat felállásáról, hogyha nincs erre reakció a plenáris részéről, akkor ezt eh, elfogadják, ez azt jelenti. De viszont lehet, hogy vita alakul ki, és lehet, hogy meg kell változtatni ennek eh, folyamányaként a tárgyaló csapatot. A jelentésemben megvan a lehetőség arra, hogy beszéljek erről a kérdésről, lehet arról döntenünk, hogy vagy megváltoztatjuk a mandátumot, vagy pedig ezt ratifikáljuk. A tárgyalások során, amiket lefolytattam, azt vettem észre, hogy vannak olyanok, akik úgy vélik, hogy hogy itt nem csak a szabadsági elnököket kell bevonni, hanem akár a frakciókat is, vagy akár egy képviselői csoportot, képviselők egy csoportját is. Tehát én nem zárkózok ettől az ötlettől sem, viszont egy dolgot hozzá kell fűznünk. Minden egyes ülésnél Minden egyes tárgyalás során megalapodtunk abban, egyetértettünk abban, hogy nem szabad, hogy minden eh, egyes tárgyalási mandátumot megvitassunk a plenárison, megváltoztassuk, visszatérjünk a szakbizottságba. Tehát nem jó az, hogyha ide-oda kell majd eh, küldözgetni azt a mandátumot, mert ez eléggé csökkenteni a parlamentnek a hatékonyságát és a parlamentről alkotott kép nem igazán lenne jó. Tehát, hogyha ez állandóan ide-oda küldözgetés lenne az elnökök értekezlete, illetve a plenáris között, nem igazán lenne szerencsés. Nos, milyen feltételeknek kellene teljesülni a frakciók, illetve a képviselők esetében, ezt most nem akarom megvitatni, de nem hiszem, hogy jó lenne az, hogy az a megoldás születne, hogy könnyen meg lehet változtatni ezeket a mandátumokat. Lezárásképpen úgy gondolom, hogy nagy a konszenzus azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell formálisan elfogadni a mandátumot, illetve a csapatot a szakbizottságban. Ez azt jelenti, hogy maga a tárgyalás vezetője elvben a szakbizottság elnöke lesz, de ezt átadhatja az, a jelentéstevőnek, vagy az alelnöknek a trialógus után minden esetben tájékoztatni kell a szakbizottságot, és egy jelentést kell elfogadni erről, mielőtt a plenárison majd erről szavaznának. Úgy gondolom, hogy vannak még lehetőségek arra, hogy rugalmasak legyünk, például azon feltételek esetében, amikor esetleg a plenáris megváltoztatja a mandátumot, de ahogy mondtam, lehet, hogy lesznek módosítók a frakciók részéről, viszont én azt tanácsolnám egyértelműen, hogy a módosítók során ügyelni kell arra, hogy ne forduljon az elő, hogy állandóan a plenáris megváltoztassa a tárgyalási mandátumot. Önök is, tisztelt elnök úr, is részt vett az elnökök értekezletén. Ott is elmondtam, hogy mit gondolok erről a jelentésről, és a szabadsági elnökök nagy többsége sem támogatja azt, hogy ide-oda a mandátumot. Köszönöm. Köszönöm, először is szeretnék gratulálni a raportőrnek, aki egy ilyen fontos munkát végzett a 70-es szabályjal kapcsolatban, cikkel kapcsolatban. Nyilvánvaló, hogy az intézményközi kapcsolatok rendkívül fontosak, és ez nem csak az első és második olvasatbeli megállapodásokra vonatkozik, hanem az összes jogalkotási eljárásra, különös tekintettel az együttdöntésre. A szabályok, amelyek az intézményközi együttműködést szabályozzák, néha erősen vitathatóak. Ha jól értem a raportőrt, ahogy ezt ő is megjegyzi a jelentésének egyes bekezdéseiben. Ezért a politikai különbségeinket eh, félretéve egységes üzenetet kell küldenünk a tanács felé. Most pedig néhány eh, megjegyzést tennék a javasolt szövegről. Először is támogatom azt a gondolatot, hogy módosítsuk a szabályt, és így tegyük jogilag kötelezővé. A viselkedési szabályzatot eh, viszont nem tesszük kötelezővé, de mégis az egy ilyen hiánykitöltő szerepet fog betölteni akkor, amikor bizonyos kétségek vagy problémák felmerülnek. A raportőr beszélt arról is, hogy mit kell elfogadni, mit kell megadni, mielőtt a tárgyalások elkezdődnek, a tárgyaló csapat összetételét, illetve a mandátum tartalmát kell meghatározni. Ez egy kicsit aggaszt engem ez az utóbbi. Nagyon jó alaposan meg kell fogalmazni a mandátumot. Az, hogy különös, hogy többféle formája lehet egy mandátumnak, ez számomra nem elég. Szerintem vagy konkrétan meg kell határozni, hogy milyen formája lehet a mandátumnak, vagy nem beszélni ezekről a különböző formákról, mert különben joghézagokat nyitunk fel, ahelyett, hogy pontosan fogalmaznánk azt is tisztességesnek tartom, hogy az elnök vezesse a delegációt, vagy az elnök által kijelölt más képviselő. Ez azonban még nem elég. Emellett a tárgyaló csapat összetételét is jobban meg kell határoznunk, ugyanis a kódex nem teljesen egyértelműen fogalmaz. Tehát megint explicit módon kell kimondani, hogy ki legyen a delegációnak a tagja. a szakbizottság döntését a tárgyalások megkezdéséről továbbítani kell az Európai Parlament elnökének, és aztán szétosztani a többi parlamenti képviselő között. Nyilvánvaló, hogy ehhez, eh, illetve azt mondja a szöveg, hogy ehhez le kell fordítani a mandátumot, illetve ezt a javaslatot. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell kimondani azt, hogy le kell fordítani, ez a része a szövegnek, tehát redundáns. A hármas módosítóról szeretnék eh, még külön szólni. Nem teljesen értem a javaslatát azzal kapcsolatban, hogy a parlament eh, mit tegyen akkor, amikor a szakbizottság döntését eh, megkapja, ugyanis az a mandátumról szól, valamint a tárgyalócsapat összetételéről. Amikor a szakbizottság dönt ezekről a dolgokról, csak egyben dönthet. Tehát, ha ezt követően az elnökök értekezlete úgy dönt, akkor a parlament szavaz erről az anyagról, erről a döntésről. Nem lehet szétszedni a javaslatot két részre, nevezetesen arról, hogy mit döntött, amit konkrétan döntött a szakbizottság, illetve arról, hogy egyáltalán elkezdjék el az intézményközi tárgyalásokat. Ha a parlament szavaz a szakbizottság döntéséről és elutasítja, a döntést, az egyben azt is jelenti, hogy nem kezdődnek el intézményközi tárgyalások. Azt gondolom, hogy itt ugyanarról a dologról akarunk kétféleképpen szavazni. További magyarázatra van szükségem tehát eh, ezzel eh, a témakörrel kapcsolatban. Ami a negyed módosító javaslatot illeti, eh, az átláthatóságot eh, és a tárgyalások hatékonyságát ki kell egyensúlyozni. Eh, a bizonyos esetekben csak a koordinátoroknak, az árnyékelőadóknak és a bizottság elnökének tesz jelentést a tárgyaló delegáció. Fennáll a veszélye, hogy ez válik főszabályá, Eh, amit nem lenne jó hagyni, mert eh, akkor az ahhoz vezet, hogy kikerüljük eh, a főszobályt. Emellett az is érdekelne, hogy mit jelent az, hogy rendszeresen jelent a bizottságnak. Milyen rendszeresen, milyen gyakorisággal. Nyilvánvalóan az a célunk, hogy nyitottság és átláthatóság jellemezze ezeket a tárgyalásokat, mégis az ötös bekezdésben azt mondják, hogy csak a koordinátorokat kell tájékoztatni akkor, hogyha kompromisszumos megállapodás születik a tanácssal. Miért csak a koordinátorokat? Én azt gondolom, hogy legalábbis az árnyék előadókat szintén tájékoztatni kellene. Az árnyék előadó ugyanis az a személy, aki azt a konkrét kezdeményezést eh, már egy ideje figyelemmel kíséri, és eh, éppen ezért eh, őt tájékoztatni kell a fejleményekről. A hatos módosító a tanács, egy nagyon bonyolult és Eh, zavaros a megfogalmazása annak, hogy mit tesz a bizottság akkor, amikor a megállapodás megszületik, a kompromisszum megszületik. Eh, ki hagyja jóvá a kompromisszumot, a teljes bizottság, vagy valami másfajta felállású testület? Ha a teljes bizottság hagyja eh, jóvá ezt a kompromisszumos javaslatot, akkor nem nincs szükség ilyen komplex eljárásra ahhoz, hogy a kompromisszum a parlament elé kerüljön. Hogyha azonban úgy gondolja hogy a kompromisszumot ne az egész bizottság, hanem csak a bizottság egy része nyújtsa be, akkor nyilván az a része kell, hogy elfogadja a kompromisszumot. Ez nyilvánvalóan hatékonyabb, bár kevésbé átláthatóbb. A ható, hatásköri viták meghatározására is kell valami fajta megoldást találnunk. Itt a hatos módosítás nem Eh, elégséges. Eh, ott kétfajta eljárásról eh, van szó. Amennyiben egyet nem értés van, akkor a jogalkotási eljárásban nem a szakbizottságok elnöke dönt, hanem az elnökök értekezlete a 188-as szabály els, második bekezdése értelmében. Az egész anyaggal kapcsolatban pedig azt mondom, hogy az 51-es, 52-es és a 49-es szabályok úgy általában alkalmazandóak, bocsánat, 50-es és 51-es, itt azt kellene kimondanunk, hogy ezek a körülményeknek megfelelően alkalmazandó szabályok. Grazie, onorevoli Ilkfe, adesso do la parola. Köszönöm szépen, kolléga, és most megadom Daffurnak a szót. Very good. Um, I'd also like to... Uh, Köszönöm. Én is szeretném megköszönni Gerero úrnak ezt a kemény munkát, én nagyra becsülöm az ön munkáját, és azt a szándékát, hogy védeni kívánja a szakbizottságok érdekeit, valamint a e- szakbizottsági elnökök konferenciáját minél jobban bekívánja vonni ebbe a tevékenységbe, a parlament jogalkotási munkájának követésébe, és azt is üdvözlöm, hogy megpróbálja korlátozni a plenáris szerepét már, ami azt illeti, hogy ne avatkozhasson be a plenáris a szakbizottsági munkába túlzottan. Az első módosítóval kapcsolatban van egy kérdésem. Az első módosítónak a végén szerepel egy kiegészítés, a következő, E cikk a tanácssal folytatott nem hivatalos tájékozódó megbeszélésekre nem alkalmazandó. Tehát ez az a bekezdés, amivel kiegészíti az első módosítót. Ez igaz, helyén való, de nem vagyok abban biztos, hogy ezt feltétlenül így ki kell mondanunk írásban. Tehát egy kicsit azért önmegtartóztatóaknak kellene lennünk, már, ami a, az informális szabályokat illeti, amikor együttdöntési tárgyalásokat folytatunk a tanácssal. Tehát azt hiszem, ez pragmatikusabb megközelítés lenne, hogyha ezt alkalmaznánk. Hogyha ennyire világosan beépítünk egy albekezdést a szövegbe, akkor azzal rögtön további kérdéseket váltunk ki. Ezek a kérdések pedig a felmérő kapcsolatfelvételre is kihatnak, annak a jellegére fognak vonatkozni, és így tovább. Tehát én szerintem jobb lenne, hogyha erről a témáról itt hallgatnánk, és nem fogalmaznánk meg ennyire nyíltan. Köszönöm szépen, Duff úr. Most látom, hogy még Mendes de Vigo kolléga, Hefner kolléga is kért szót, és közben 10 órakor House kolléga is. Tehát el kellene kezdenünk szavazni majd, úgyhogy 10 percünk van a szavazásig, emlékeztetek mindent, megpróbáljuk akkor. Kérek mindenkit, hogy legyen rövid. Haug kolléga. Köszönöm, Köszönöm szépen. A következő kérdés merül fel. Miért szeretnénk megváltoztatni bármit, és miért akarjuk ezt a 70-es cikket megváltoztatni az eljárási szabályzatban? Hogyha nem határozunk meg a célt, akkor mindent megváltoztathatunk. A következőt kell megállapítani. A képviselők gyakran, főként a kisebb frakcióból nem igazán tudják nyomon követni, hogy mi történik a parlamentben. Nagyon sok szakbizottsági tag nem tudja követni azt, hogy egyáltalán mi történik a szakbizottságokban. Állandóan létrejönnek munkacsoportok, mindig találkoznak az elnök, az elnök és a koordinátorok. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a parlament nem vesz részt, és igazából a parlament olyan, mint egy nagy színház, ahol mindenfajta hihetetlen uh, rendezvények zajlanak a folyosókon, meg semmi köze a politikához vagy Európához, és csak azért történik ez, hogy az emberek valamilyen módon meg szeretnének nyilatkozni. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy a többi intézmény bennünket tényleg komolyan vegyen, akkor a plenárisnak tényleg szerepet kell játszania. Hogyha a plenáris nem tud szerepet játszani, akkor nincsen politikai súlyunk másodszorban. A szakbizottságnak is szerepet kell játszania, tehát a szakbizottsági képviselőknek teljes körül tájékoztatásban kell részesülniük, minden egyes nyelve meg kell lennie a fordításnak, tisztelt elnök úr. Itt gondolok arra a szövegre, amiről éppen tárgyalunk, illetve a mandátumról. Ezt komolyan kell venni. Harmadsorban a szabizottságoknak dönteniük kell arról is, hogy tovább kell adni bizonyos jogalkotási módosítókat jogalkotási témákban, például olyan kérdésekben is, amit az elmúlt évben változtattak meg. Az nem lehet, hogy művileg kiteljesítsük a munka területünket, valamikor most már eléggé bátornak is lennünk kellene ahhoz, hogy visszautaljunk kérdéseket az, az Európai Bizottsághoz olyan kérdéseket, amiket nem vettek komolyan, nem, nem vizsgáltak meg kellőképpen. Ez egyáltalán nem történik sajnálatos módon most meg. A, a Guerrero képviselő általi erőfeszítések nagyon dicsérendőek, viszont a plenáris kérdések nem fettelek kellőképpen. Nem hiszem, hogy az elnökök értekezetének kéne mindenről döntenie, mert különben meg lehetne szüntetni az egész parlamentet csak és a plenáris dönthet arról, hogy megtörténik-e valami, vagy valamit eh, tovább utalnak egy másik eh, fórumba, hogy bizonyos eh, változtatások történjenek. Hogy mit tehetnek a frakciók, illetve csoportok, arról még később dönthetünk. A kis frakciók esetében is meg kell adni lehetőséget arra, hogy megakadályozzanak dolgokat hogyha nem lesz meg az a lehetőség arra, hogy bizonyos számú képviselő vagy frakció nyilvánvalóvá tegye azt, hogy elutasítják az adott kérdést, hogy ezt utalják a következő plenárisra, akkor ez igazából a parlamentnek nem lesz igazi szuverenitása, és az is fontos, és nem lehet az, hogy mindent az elnök, illetve a koordinátorok döntsenek el sürgősség esetében. Hát elnézést, ez azt jelenti, hogy eh, senki nem vesz bennünket komolyan. Egyetlen egy parlamentben sincs ilyesmi a világon. Ez igazából sokkol engem. Nincs átláthatóság így. Egy olyan eljárás lesz, amire senki nem tudja, hogy mikor, hol döntenek erről, és mikor döntenek végre Erről a tanács és a bizottság fognak erről dönteni, mert a parlamentet senki nem fogja komolyan venni. Senki nem vesz komolyan egy olyan parlamentet, amely inkább csak gyorsan szeretne reagálni, de a tartalmat nem veszi figyelembe. Köszönöm szépen, Jennakó. Asszony, és most Mendezze Vigornak adom meg a szót. Señor presidente, el caso que nos ocupa es un ejemplo de libro de... Köszönöm. Azt gondolom, hogy eh, itt eh, eh, egy tankönyvi esetről van szó. Lisszaboni javaslat előtt három olvasat van, most két olvasat plusz egyeztetés, és most azt látjuk, hogy 70%-a az anyagoknak első olvasatos megállapodással végződik. Egyrészt ez azért van, mert mindannyian szeretnénk gyorsan dönteni és hatékonyan dönteni, másrészt pedig strukturálisan nézve nem nehéz, nem könnyű a az abszolút többséget felsorokoztatni a második olvasatban a módosítók mögött. Tehát itt hatékonysági és politikai kérdésről van szó, és mint ahogy korábban fogalmaztam, főleg első olvasatos megállapodásokat célzunk meg. Eddig ez a szabályzatunkban, a házszabályban nem szerepelt így hangsúlyosan. Gerero úr nagyon lelkesen fogott neki ennek a munkának. Nyilvánvaló az összes frakció ebben támogatja, nem akarjuk bonyolítani a dolgokat, egész egyszerűen hatékonyabb döntéshozatali eljárást szeretnénk kialakítani. Tudom, hogy nincs sok időnk már a szavazás előtt, elnök úr, és éppen ezért nem fogom elismételni mindazt, amivel egyetértek. Egyébként majdnem mindennel egyetértek. Egyetértek azzal, hogy a magatartási szabályzat szerepeljen a házszabályban. Szerintem a nehéz kérdés az a mandátum kérdése. És azt gondolom, hogy itt többféle tényezőt kell figyelembe vennünk. Hogyha van a szövegről megállapodás a szakbizottságban, akkor gyakorlatilag az a szöveg egyben a mandátum is, mert a plenáris nem valószínű, hogy leszavaz egy olyan szöveget, amelyet a szakbizottság elfogadott. Mi történik a következő helyzetben? a szakbizottság nem hozott döntést, a tárgyaló delegáció pedig már nagyon szeretne a tanácssal tárgyalni. Ilyen volt a polgári kezdeményezés, a Citizens Initiative is. Annak idején egy általános mandátumot sikerült csak elfogadni, és megbíztunk a tárgyaló küldöttségünkben, csak útmutatást adtunk a tárgyaló küldöttségnek. Ezt azért tettük, mert ennek a szakbizottságnak és a plenárisnak is politikai lehetősége van arra, hogy végső soron elutasítsa azt, amivel a tárgyaló bizottság visszatér. Eh, tehát eh, alapvetően a plenárisnak van politikai lehetősége arra, hogy elutasítsa a tárgyaló delegációnk által eh, letárgyalt megoldást, illetve kompromisszumot. Nyilvánvaló a mandátum kapcsán meg kell gondolni olyan dolgokat, át kell gondolni olyan dolgokat, mint az átláthatóság. Én az Ekonszak bizottságban vettem részt ilyen jellegű tárgyalásokon, és eh, ott eh, nagyon jól működik eh, az a rendszer, amit az elnök ott kialakított a koordinátorokkal és az árnyék előadókkal. Mindig úgy éreztem, hogy figyelembe veszik a véleményemet, és megkapja a szakbizottság az összes fontos információt. Ami a tárgyalásokban való részvételt illeti, Gergáni úr Eh, ha ön telefonál Gárgáni úr, akkor nem tudok reagálni arra, amit mond, nem baj. Nos, a 70-es eh, cikkről szóló ügy annyira érdekes, hogy mindenki ezt hallgatja. Eh, sajnos most kizökkentem egy kicsit a kerékvágásból, elfelejtettem, hogy mit mondtam. Na mindegy. Tehát amit meg kellene céloznunk, az az, hogy bevonjuk a képviselőket. Olyan helyzetekre utalok most, amikor nem volt korábban szavazás a szakbizottságban. Nyilvánvaló, ha a többség a plenárison ezt a kérdést fel akarja vetni, akkor azt is meg kell vizsgálni, hogy ki az, aki ilyen indítványt tehet, és az az, az, az eljárás milyen formát öltsön. Ha ez a szakbizottság egy tárgyalási mandátumot fogad el, mielőtt a formális módosítók megszületnek, Eh, és, azt, és akkor a plenárisra kerül az ügy, akkor ott eh, át kell gondolnunk azt, hogy hány képviselő, hány frakció kérheti a felülvizsgálatát, vagy az újra áttekintését az ügynek. Nyilvánvaló nem lehet hagyni azt, hogy egymást hibáztassa a plenáris és a szakbizottság is. E, dönthetünk úgy, hogy két frakció, illetve 70 képviselő kérhet e, újra tárgyalást vagy újravizsgálást. E, mit jelentene mindez? Ez azt jelenteni, hogy új vita nyílik a plenárison, vagy azt jelenteni, hogy visszautalják az ügyet a szakbizottsághoz. El kell dönteni, hogy milyen következményekkel jár, járna ilyesmi megvizsgálnánk a mandátumát a tárgyalóbizottságnak, a tárgyaló delegációnak, megmondanánk nekik, hogy milyen célkitűzéseket szeretnénk elérni. Hogyan működne az, hogyha további célkitűzéseket akarunk megszabni? A bizottsághoz fordulunk, hogy nyissa fel újra a mandátum kérdését, hogy eh, ahhoz eh, további célkitűzéseket tűzzünk, vagy valami más eh, módon járnánk el. Nyilvánvaló tehát, hogy egyszerre szeretnénk biztosítani a képviselők részvételét, egyfelől, másfelől pedig a az átláthatóságát ennek az egész folyamatnak. A hatékonyság is fontos. Ugyanakkor hogyha párhuzamos eljárások léteznek a felülvizsgálatra, akkor lehet, hogy nem is érjük el a célunkat. Köszönöm a raportőrnek, hogy meghallgatott bennünket. Mi az EPP részéről is nyitottak vagyunk, de a legfontosabb kérdés az az, hogy a képviselők részvételét, az átláthatóságot és a hatékonyságot, valamint az eredményeket egyszerre érjük el. Köszönöm. Köszönöm, az utolsó hozzászólónk akkor Hefner kolléga. Ja, vielen Dank, Vorsitzende. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Az idő sürget, közeledik a szavazás ideje, és ez a téma rendkívül bonyolult. Megpróbálok röviden beszélni most erről, és nem fogok kitérni minden egyes problémára, amit én itt látok, hanem csak a nagyobb vonalakat szeretném felvázolni. Úgy tűnik, hogy ez a jelentés mindenképpen még további vitákra szorul a szakbizottságban. Mindenképpen azt kell célul kitűzni, hogy ne hagyjuk meg vitatottan ezeket a kérdéseket, hanem konszenzus kell kialakítanunk a legfontosabb kérdésekben. Részemről szeretnék köszönetet mondani Guerrero kollégának a kitűnő munkájáért. Tényleg bonyolult ez a téma, és valóban gondos kezelést igényel. Egy kérdést szeretnék gyorsan megfogalmazni. Olyan eljárásról beszélünk, amelynek során formális döntéseket hozzunk meg tanácsa, bizottsággal folytatott tárgyalásokról, hogy aki majd itt tárgyalni fog, az nem önmagáért tárgyal, hanem a parlament nevében fog tárgyalni, és nem pedig XY nevében. Tehát arról van szó, hogy ezt a fajta tárgyalási mandátumot és az ezt követő eljárást, illetve az eredmények értékelését hogyan tudjuk úgy kialakítani, hogy a parlament valóban ebben cselekedni tudjon. Véleményünk szerint a parlament részéről van szükség a mandátumra. Ez azt jelenti, hogy a plenárison egy ilyen fajta jelentéshez módosítókat lehet majd benyújtani, tehát olyan jelentésekhez, amelyek magukról a mandátumról szólnak, A másik kérdés, néhány helyen aggódok amiatt, hogy eh, a megfogalmazások nem igazán egyértelműek és pontosak. Például az a megfogalmazás, hogy az eljárási szabályzat amennyiben megfelelő. Hát ez a kifejezés nem igazán segít nekünk abban, hogy a problémát magát meg tudjuk oldani. Úgy vélem, hogy ami pedig az eredmények értékelését illeti, nem szabad, nem tudunk amellett elmenni majd, hogy a szakbizottság és a plenáris értékelje, illetve döntsön erről az eredményről. Ezt nem lehet egyszerűen csak továbbadni egy kisebb eh, tanácskozói csoportnak, legyen ezek a koordinátorok, az árnyékjelentéstevők, illetve a koordinátorok, vagy csak egyről az árnyékjelentéstevők. Ez egy olyan kérdés, ahol a szabizottságnak és végül már a plenárisnak kell döntenie. Ugyanígy értelmezem én magát az elnökök értekezletének kérését, kérését is, amelyek hangsúlyozták ezt a pontot, de most nincs idő arra, hogy ezt megvitassuk pontosan, ezért ezt eh, el kell halasztanunk, de mindenképpen annak kell lennie a célnak, hogy tiszta, egyértelmű, gyakorlatias eljárást érjünk el, amelyet mindenki magáénak érezhet, és így az egész Európai Parlament erősen tud részt venni majd a tárgyalásokban. Köszönöm szépen Hefner kolléga Herrero kollégát kérdezem, hogy reagálni kíván-e, hogyha úgy gondolja, hogy erre ítélet az idő, vagy és akkor meghatározzuk a módosítók benyújtásának határideit, vagy pedig fogadjuk el azt a javaslatot, hogy még tovább vitassuk a témát. A módosítókkal persze mondjuk lehet mélyebbre menni, de hát öné a döntés, visszaadom a szót. Köszönöm, hát szeretném megköszönni minden kollégának, aki véleményezte a szöveget, és elmondta itt az álláspontját. felvetették a problémákat ebben a jelentésben. Én szeretnék visszatérni arra, amit Mendez úr mondott. Hát persze, hogy az Európai Parlament hozza meg a végső döntést. Hát ez igaz. De az, hogy arról beszélünk, hogy a plenárist egy kicsit félre tegyük, ez egyfajta mesterséges vita, hiszen hogyha zajlik ez az eljárás, akkor úgy is mindig a plenáris ülésé az utolsó szó. Tehát meg kell próbálnunk inkább a munkánkat oly módon megszervezni, hogy garantáljuk azt, hogy a plenárison a szavazás az ne egyfajta vákumban történjen, ahol a képviselők nem rendelkeznek a szükséges információkkal, hanem éppen ellenkezőleg azt kellene elérni, hogy a szavazás az egy olyan folyamatnak a vége legyen, amely közben rendszeresen tájékoztattuk a képviselőket. Daniela, nem tudom, nem hallom. Voy a, voy a referirme a algunas de las cuestiones concretas que se han planteado, pero quería hacer otra afirmación general. Nos tehát kitérek egy-két konkrét felvetésre a kollégáim részéről, de először egy általános megjegyzést hadd tegyek. Nincs egyetlen egy olyan parlament sem, az szerte az egész világon amely úgy működne, hogy a plenáris ülés mindent elfogad, mielőtt még tárgyalások indulnának egy másik testülettel, ugye a mi esetünkben ez a tanács. Hát az ilyet nem parlamentnek neveznék, hanem valami másnak. A parlamentek úgy működnek, hogy szakbizottságok vannak bennük, amelyek dolgoznak. Hát hogyha nem így lenne, akkor nem lenne szükség egyáltalán se bizottságokra, se szakbizottsági elnökökre, se a szakbizottsági elnökök konferenciájára, hanem mindent egyszerűen a plenáris napi rendjére tennénk, és a plenáris pedig elfogadná kész, minden egyes képviselő ott, ha úgy gondolja, felelhatna, vagy módosítót nyújthatna be, szólhatna, részt vehetne a vitában, na de hát elnézést kérek, ezt nem parlamentnek hívják, hanem valami másnak. Mi tehát? Olyan módon kívánunk eljárni, amely nem ássa alá természetesen azt a tényt, hogy a plenárisé mindig az utolsó szó, de a szakbizottságokat is tiszteletben tartjuk. Ez az általános megjegyzésem, most pedig konkrét válaszokat adok. Ilcsev úr az első. Igen, önnek igaza van, a magatartási kódex nagyon is él és mozog, nem fog megszűnni, eltűnni a magatartási kódex egyáltalán, csak azért, mert beemeljük a, az eljárási szabályzatba. Ami pedig a tárgyaló tím összetételét illeti. A szakbizottság dönt, de hát nagyon konkrét dologról van szó, megvannak a pontos nevek, tehát mindig tudjuk, hogy kik vesznek részt a tárgyalásokon. A fordítás kérdését is felvetette. Igen, hát itt inkább az időzítés a kérdéses, és nem pedig az, hogy mindenkinek joga van a fordításhoz. Hát természetes, hogy valamennyi európai parlamenti képviselő meg kell, hogy kapja a szöveget az anyanyelvén. És ez egy rendelkezés, rendelkezés pontosan azért, hogy a plenáris ne foglalkozhasson olyan témával, amelyel kapcsolatos szövegeket még nem fordították le az összes hivatalos nyelvre. Tehát azt nem szeretnénk, hogy bármi olyan legyen a plenáris ülés napirendjén, amelynek a szövegét a képviselők nem kapták meg az anyanyelvükön. Most pedig Hadd szóljak még az illetékes bizottság szerepéről, ugye a tárgyaló ö, csapat, illetve az árnyékelő és az árnyékelőadók szerepéről. Ahogy Hefner úr is elmondta a hozzászólásában, a tárgyaló csapat tulajdonképpen az intézmény egészét képviseli. Ebben az esetben a tárgyaló csapat ugye a az illetékes bizottságot képviseli. Tehát azt a bizottságot, aki az érintett témában illetékes és ezért kapta a szakbizottság elnöke a speciális szerepét. A szakbizottsági elnök képviseli az illetékes bizottságot. A tájékoztatási eljárás pedig a teljes szakbizottságot érinti. Miért? Azért, mert a teljes szakbizottságnak kell majd elfogadnia azt a megállapodást, amelyet a tárgyaló csapat végig tárgyalt. Tehát az az alapszabály, hogy mindig a teljes szakbizottságot kell tájékoztatni. És a teljes szakbizottság fogja vagy elutasítani a megállapodást, vagy elfogadni a megállapodást, amit a tárgyalások alatt elért a tárgyaló csapat. És lehetne például a szakbizottsági üléseken egy olyan napirendi pont a napirend elején, egy kicsit olyasmi, mint az elnöki közlemények, amely felhasználható lenne arra, hogy a szakbizottság tájékoztatást kapjon a zajló tárgyalásokról. Talán ezt meg lehetne fontolni. Lehetnének kivételek, amennyiben ezek jogos kivételek, mondjuk, hogy a sürgős esetről van szó, akkor igazoltan lehetne <clears throat> eljárni a szakbizottság kihagyásával. Itt nyilván dönteni kell a tárgyalócsapatnak, a szakbizottság elnökének, és így tovább, de hát lehetnének olyan különleges esetek, amikor a tárgyalói meghatalmazás gyorsan lehetne végigvinni a parlamenten. De mondom megint mindenkinek, hogy a plenárisé az utolsó szó. Egy ilyen gyorsított eljárás egyébként nem sérteni a plenáris jogait, egyfajta kivételről lenne csak szó. Egyetértek azzal, hogy a koordinátoroknak és az árnyékelőadóknak mindenképpen információt kell kapniuk, de ez nem is lehet problematikus. Ahogy Dafur is mondta, teljesen világosan hivatkozni kell, utalni kell az informális kapcsolatfelvételre, tehát ezeket ki kell zárni a hivatalos tájékoztatásból. Ugye lehet, hogy ez még benne van a magatartási kódexben, nem tudom, azt majd meg kell nézni hogy eh, hogyan emeljük át a szöveget a, az eljárási szabályzatba. Janakó asszony, nyal is sokat találkoztam, és ő nagyon sokszor említette a plenáris szerepét. Elmondtam akkor is, hogy én mindig nyitott vagyok a javaslatokra, és arra is nyitott vagyok, hogy mondjuk legyen egy olyan lehetőség, hogy a szakbizottsági elnökök konferenciája foglalkozom, hogy értekezlete foglalkozzon az egyes ügyekkel. Na, de ezzel Vigóról abban is egyetértek, hogy nagyon óvatosaknak kell lennünk. És oda kell figyelni például arra, hogy a plenáris hogyan kezeli az egyes ügyek apró cseprő részleteit. Egyetértek azzal is, hogy a konszenzus sokkal fontosabb, mint a gyorsaság, amikor az ilyen felhatalmazásokat tárgyaljuk. Hogyha a konszenzus eléréséhez mondjuk az szükséges, hogy a következő szakbizottsági ülés mondjuk újra vizsgáljon egy, újra vizsgálja a kérdést, ahelyett, hogy módosítokról szavaz, akkor nem, ért, nem látom, hogy miért ne így járjunk el. Tehát, hogy a szükséges az, hogy újra vizsgáljuk meg, újra megvizsgáljuk ezt a témát, akkor ezt el tudom fogadni. Dürfte ich anregen, dass wir arra szeretnék ösztönözni, hogy más fontos jogalkotási javaslatnál is legyen egyfajta formális uh, találkozó az árnyékjelentéstevőkkel, ahol egymás között meg tudjuk vitatni a kérdéseket, és akkor nem kell mindig a szakbizottságban teljesen előről kezdeni. Non ho sentito niente perché non ha funzionato. Bocsánat, nem hallottam semmit, mert a tolmácsolás nem működött, nem jött semmi a fülembe. Grazie, ora sento. Köszönöm szépen, most hallok. Prego. I, I proposed for, for the preparation. Azt kértem hogy a következő előkészítések értelmében ezek miatt az ennyi jelentős területnek kellene előkészíteniük a kérdést, mert különben nagyon sok időt vesztünk el a szakbizottságban ezekkel a kérdésekkel. Eh, vediamo se il relatore ritiene opportuno farlo. E- nézzük, nézzük meg, hogy az előadó mit gondol, hogy szerint ez jó ötlete, és hogy csináljuk-e így, hogy folytassuk az eszmecserét, és ne, ne állapítsuk meg a módosítók benyújtásának határidejét, vagy sem. Hát én egyébként úgy érzem, hogy eléggé érett már a ez az eszmecsere ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni. Az egyetlen egy vita, amiről beszél, pont amiről beszélünk, ugye, hogy hogyan jutunk el odáig, hogy esetleg mondjuk ellenőrizzük, ellenőrzi a plenáris a meghatalmazást, tehát hogy jutunk el odáig, ez az egyetlen egy pont, amit még vitathatnánk, hát, de mondjuk nem sürgős semmi. Jó, akkor ne tűzzünk ki határidőt a módosítókra, az előadó még tud beszélni az árnyék előadókkal, és így tovább, tehát akkor a következő ülésünkön tovább folytatjuk a témát, és most pedig rátérünk a szavazásra. Allora, in primo luogo bisogna votare. Először is, um, melyik az első jelentés, amiről szavaznunk kell? Az Európai Parlament eljárási szabályzat a saját kezdeményezésű jelentésekről szóló 48-as cikkek második bekezdésének a módosítása. Ez a téma, és Ilcsev kolléga az előadónk, nem tudom, hogy az álláspontját bekívánja-e mutatni, vagy, és az ajánlásait megkívánja fogalmazni a szavazáshoz, vagy sem. Tehát uh, Ilcsev kollégát kérdezem, hogy kíván-e szólni? Nem? Jó, akkor rátérhetünk rögtön a szavazásra. Uh, és bekiabálások, az elnök megkérdezi, hogy valaki szót kíván-e, nem, akkor szavazzunk. Jó. Tehát akkor a második módosítóról szavazunk, Hefner ki van mellette, kérem, hogy emeljék fel a kezüket. Ellene. Tartózkodás. Hát ezt látom, hogy elutasítottuk nagyon nyilvánvalóan. Egyes módosító az előadói mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A hármas azonos, tehát akkor ezt is elutasítottuk, és következik a négyes. Rangel és Guerrero szállom kollégák mellette, ellene, tartózkodás, egy tartózkodással elfogadtuk. Ötös módosító. Mm, Rangel Guerrero mellette ellene tartózkodás elfogadtuk egyhangulag. Hatos következik mellette Jaj, bocsánat, úgy látom, hogy ha a kettest elutasítjuk, nem? Mégis szavazunk? Igen, mégis szavazunk. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Jó, két ellenszavazattal elfogadtuk. Akkor következhet a végszavazás, tehát az így módosított szövegről ki van mellette. Tizenkilenc mellette, ki van ellene? Egy ellenszavazat, tartózkodás, egy tartózkodás. Jó, akkor elfogadtuk, és ezt a jelentést gratulálunk Ilcsev előadónak, és következik a második jelentés, a vélemény, amiről szavazunk, a 2010. évi jelentés az uniós polgárságról, az uniós polgárok jogainak érvényesítése előtt álló akadályok lebontása. Gurmai Zita lenne az előadó, de azért nincs itt, mert az AKC ülésen dolgozik, de azt hiszem, ha jól tudom, akkor helyettesíti őt valaki a szocialista frakció szocialista képviselők csoportjának. Az elnöke Gerero úr, ha kíván szólni, akkor megadom a szót. Palabra? Eh, no tengo interés en pedir la palabra. Eh? Ah, de... no, no, no. Akkor én is mondhatok valamit? Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy tényleg meg kéne szólalnom. Nem, nem, én csak Gurmai Zita távolmaradását igazoltam, és azt mondtam, hogy Guerrero jelenté, jelenléte itt garantálja azt nekünk, hogy a szocialista frakciót képviseli, képviseli valaki. De akkor most nem kíván szólni, ugye? Mikrofon nélkül. Grazie, sì. Allora, eh, pongo in votazione... Köszönöm, mondja az elnök, tehát akkor szavazhatunk. Az első módosító mellett ki van? Tegye föl a kezét, kérem. Lögrip módosító ellene. Tartózkodás. Jó, akkor ezt elfogadtuk. Következik a kettes módosító Paxas mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hatos módosító mölcer mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Még mindig a négyes bekezdés, a hármas módosító, DAF, ki van mellette? Tegye fel a kezét. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A tízes módosítóval kapcsolatban van egy szóbeli módosító, de ide mindenkinek le van írva a szavazó listájába, úgyhogy nem kell felolvasnom. Ó, bocsánat, elkihagytam egy lapot, mondja az elnök úr. Még nem tartunk a tízesnél, hanem az ötös módosító következik. Giannakó, ki van mellette, emelje fel a kezét, kérem. Tartózkodás. Ellene Elnézést kérek, érontottam el, mondja az elnök, akkor ismételjük. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes módosító lögrép mellette. Ellene. Négy szavazat, tartózkodás. Jó, elfogadtuk. A hetes módosító Jannakó, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas módosító Jannakó még mindig mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kilences Ilcsev mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és akkor most megérkeztünk a tízes módosítóhoz, amelyről mondtam, hogy itt van egy szóbeli módosító, de mindenki ismeri ezt, mert itt van a szövege. Nos, akkor szavazzunk erről. Azt hiszem, hogy nem kell felolvasnom. Ki van mellette? Azt kérdezi tőlünk, hogy euh, mit tegyen a bizottságunk, hogy a bizottságunk euh, a szóbeli kiegészítők euh, megszavazásának módjáról kérdezze? <laughs> Evolutívo. <laughs> È vero. Igen. Nos, pontosan erről volt szó, tehát csak ezt kérdeztem, hogy valaki ellenzi-e, hogy egy ilyen szobeli módosítóról szavazzunk, ennyi volt a kérdés. Mert egyébként ugye nem lett volna értelme. Nem tudjuk tehát elfogadni ezt a szóbeli módosítót, hogyha önnek ellenvetése van, és ezért akkor a tízes módosítóról szavazunk enélkül. Aki mellette van, emelje fel a kezét. Elfogadtuk? Nem, bocsánat, ellenszavazatok. Tartózkodás, elfogadtuk. 11-es még mindig Ilcsev, ki van mellette? Ellenszavazatok? Posso votare? Posso votare anch'io? 10-10? 10-10 Jó, akkor nem fogadtuk el, mert 10-10 volt az aránya. 12-es magasító következik mellette, emelje fel a kezét. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as, Ilcsev még mindig mellette.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 A 14-est elfogadtuk, most következik a 15-ös. Duff, ki van mellette? Emelje fel a kezét, kérem. Ellene. Elutasítottuk. És most következik a 16-os Paxas. Ki van mellette? Ellene tartózkodással elutasítottuk. 17-es Mölcer mellette, Ki a contrario? Chi si astiene Ellenszavazatok tartózkodás elfogadtuk. 18-as következik, DAF mellette. Alzare la mano. Chi è contrario? Ellene. tartózkodás elutasítottuk. A 19-es következik. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 20-as következik. DAF mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Most jönnek a kompromisszumos módosítók. Ha jól látom, az előadó nyújtotta be a tízes bekezdéshez. Aki mellette van, az legyen szíves, emelje fel a kezét. Még egyszer mondom, tehát a kompromisszumos módosítónál tartunk, amelyet a tízes bekezdéshez nyújtott be az előadó. Chi è contrario? Ellene. Elutasítva. Ez tehát azt jelenti, hogy azokat a módosító, azokra a módosítókra most szavaznunk kell, amelyeket a kompromisszum lefedett. A 21-es lögrép módosító ki van mellette? 24-es módosító következik, de elfelejtettem az ellenszavazatokat, bocsánat, mondja az elnök. Tehát láttuk, hogy a 21-es mellett ki volt, akkor még mindig a 21-esnél tartunk, kérem az ellenszavazatokat. Ki, ki, ki, ki Tartózkodás. Elfogadtuk. Na most akkor mi történik a 24-essel? A 21-est elfogadtuk, akkor a 24-es kiesik. A 22-es következik, nem, az is kiesik, a 25-ös is kiesik. Tehát ezek mind fogyottak. És így a 26-oshoz érkezünk. Ilcsev, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 27-es következik, DAF mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 28-as következik, DAF mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 29 lögrép mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as Hefner mellette Contrari. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 31-es Guerrero mellette. ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32-es lögrép mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es Jannaku mellette, elnézést, lögrip asszony parancsoljon. Pardon d'interrompre le. Elnézést, hogy közbeszólok, de egy kis pontosításra, szemantikai módosít, pontosításra van szükség, lehet, hogy fordítási hibáról van szó. A francia változatban ennek a módosítónak a nationality eh, szó van alkalmazva, míg az angolban a citizenship szó szerepel, eh, akkor most hogy értelmezzük? Ez a 34-es módosító? Vagy melyikről beszél? L'originale in greco, bisogna che ci aiuti. Hú, az eredeti görögül van, akkor Janakó asszony kell, hogy segítsen minket, mert eh, én ógörögül még egy picit tudok, de a modern görög nyelvet nem értem. Állampolgárság, jó, állampolgárság mondja az elnök úr. Tehát akkor ez, ez, ez van a szövegben, ez a, az eredeti, az autentikus, mondja nekünk Janakó asszony. Nos, akkor szavazunk a 34-esről. Ki van mellette? Trário. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 33-as lögrip mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. És akkor elérkeztünk a végszavazáshoz a véleménytervezetről, az így módosított szövegről, aki mellette van, tegye fel a kezét. Nos, akkor ellenszavazatok. Tartózkodás. Elfogadtuk 17 igen és 3 nem szavazattal. Gratulálunk az előadónak, és most pedig az utolsó szavazás következik. Ez a Regner jelentés, és ugye itt van egy kérdés, Gererónak kell, hogy megadjam a szót. Köszönöm, eh, elnök úr. Tegnap eh, a koordinátorok ülésén beszéltünk arról, hogy helyén való lenne-e vagy sem, ha együttműködnénk a jogi szolgálattal, E, és e, kérés, e, választ kérnénk tőlük Mendes Vigo kérdésére, valamint azzal kapcsolatban is tettünk megjegyzést, hogy a jogi szakbizottság, amely az illetékes szakbizottság milyen menetrenddel kíván szavazni. Sajnos a raportőr nincs most itt velünk, ugyanakkor nyilván ragaszkodhat ahhoz, hogy mégis szavazzunk, mert napirenden van ez a kérdés. De ha a bizottság tagjainak a többsége úgy döntene, hogy Strasbourgban találjunk egy időpontot a szavazásra, akkor az én frakcióm azt elfogadná. Más szóval, vagy ma arról szavazunk, hogy elhalasztjuk a döntést, és majd akkor szavazunk a kérdésről, amikor megkaptuk az összes jogi választ, vagy pedig Strasbourgban szavazunk. Számunkra mind a két megoldás elfogadható. President. Én egyetértek azzal, hogy elhalasszuk a szavazást, különös tekintettel arra, hogy a raportőr sincs itt. Elég nagy a nyugtalanság a jogász közösségben és a tudományos kutatók között ezzel a javaslattal kapcsolatban, és azt gondolom, hogy nem jártuk körül ezt a témát elég alaposan a szakbizottságban. Az elnök szerepe nagyon fontos, mert itt az Európai Bíróságnak egy fellebbviteli szerepet hoznánk létre a szabadalmi megállapodással kapcsolatban, márpedig az nem része a közösségi jognak. Mivel ez a téma rendkívül bonyolult, ugyanakkor fontos is, úgy gondolom, hogy ha komolyan akarjuk venni magunkat, akkor raportőr jelenlétében folytatnunk kell a vitát, és meg kell hallgatnunk a jogi szolgálat véleményét. Emellett érdemes lenne a Juri Szakbizottságot is felkérni arra, hogy az ő véleményüket is, illetve döntésüket is halasszák el decemberről januárra, annak érdekében, hogy több időnk legyen. Grazie, onorevole Mendez de Vigo. Köszönöm szépen, Mendez de Vigo kolléga. Köszönöm szépen csatlakoztam az előttem szülőkhoz, egyetértek a szocialistákkal és a liberálisokkal is, el kell ezt halasztanunk, de hadd tegyem még hozzá a következőt. A véleményről még szavazunk a jogi szabizottság jelentése előtt, tehát Léne úrral kellene beszélnünk, hogy ők is elhalasztják, akkor ez nem gond januárra, 20-án szavazhatnánk. Fontos ugyanis az, hogy a véleményünk valóban megszülessen, és ilyen értelemben csatlakozok Gerard úr, illetve Duff urakhoz. Hefner úr. Igen, én is csatlakozom a javaslathoz. Igazából nem marad más számunkra, és eh, én is szeretnék csodálatomnak hangot adni, hiszen azonnal, ahogy megkaptuk ezt a dokumentumot, akkor elmondtuk, hogy jogi kifogásaink vannak itt, és a jogi, szag, és jogi szolgálat véleményét szeretnénk kérni. A jelentéskészítővel nagyon sokszor beszéltem erről. Itt nem egy ilyen kis mellékes kérdésre van szó, hanem ez a központi kérdés, vagyis az, hogy hogyan fogunk véleményt alkotni alkotmányügyi bizottságként akkor, hogyha a fő kérdésbe nem tudunk dőlőre jutni. Tehát nem jó az, hogyha vicc tárgyává válunk itt, és szeretnék azon csodálatomnak is hangot adni, hogy a jelentés készítő most úgy gondolja, hogy szavaznunk kellene a jelentéséről úgy, hogy nincs is itt ő. Szerintem meg kellene várnunk a jogi szolgálatnak a véleményét, és el kell mondanunk a raportőrnek, hogy ha 20-án el tudna jönni a szakozatsági ülésre, hogy vitázzon velünk, mert utána tudnánk majd csak dönteni a kérdésben. Honorable Guerrero, ha chiesto ancora di parlare. Guerrero még szót kért. Vamos a ver. Yo creo... Nos. Úgy vélem, hogy egyértelmű a dolog. Tehát az időbeli beosztás függ a júri szakbizottságtól, tartalmilag pedig megvárjuk a jogi szolgálatnak a véleményét. Viszont az idő igenis fontos szerepet játszik itt. Egy dolog nem lehetséges a tartalmi szavazás a júriban úgy, hogy mi nem adjuk le a véleményünket. Ez azt jelenteni, hogy lemondunk arról, hogy itt állást foglaljunk. Mendez de Vigo is ezt mondta, hogyha a Jüri Szakbizottság elhalasztja a szavazását, akkor mi is el tudnánk halasztani a szavazást. Viszont, hogyha a Jüri Szakbizottság arról dönt, hogy december 20-án tartják meg a szavazást, akkor a jogi szolgálat eh, állásfoglalása nélkül, vagy azzal, december 25 előtt kell szavaznunk Strasbourgban. Questo intervento del collega Guerrero esprime... Nos, Guerrero úr hozzászólása formálisan is összefoglalja azt, amit mindenki már elmondott, tehát, hogy megvan a konszenzus, Rendben, akkor Léne urat én megkeresem, megbeszéljük arról, hogy megbeszéljük, hogy a dátumot akkor el lehet -e tolni. A következő ülésre föltesszük a napi rendünkre ezt a kérdést, hogyha nem tudják eltolni, akkor engedélyezést kérünk, engedélyt kérünk arra, hogy rendkívüli ülést tarthassunk Strasbourgban. Ha jól gondolom, akkor a Strasburgi ülés hétfőjén. Akkor erről döntöttünk, és most azt hiszem, hogy vissza kellene térnünk a napi rendünkre, és vissza kellene térni az Eurogroup, illetve az Euro, a tanács és a parlament közötti tárgyalásokra. Lemászor úr jelezte, hogy csak 11.30-ig tud itt lenni velünk, úgyhogy muszáj lenne inkább erről beszélni. Bizonyára tudják ezt a jelentést az elnökök értekezletének a kérésére tárgyaljuk, hogy az új intézményi egyensúlyról tárgyaljunk. Tehát most a taná- az Európai Parlament, az Európai Tanács és Eurócsoport közötti kapcsolatok alakulása megváltozott a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően, és ezt kell megfontolnunk. Elkészült egy munkadokumentum, amelynek alapján szép gyönyörű szabályozási választásokat, választásokat kell, majd döntéseket kell hoznunk, és meg is adom Lemeszor úrnak a szót. Köszönöm, elnök úr. Csináltam egy kis munkadokumentumot. E, arról, hogy milyen kapcsolatok legyenek Lisszabon után a parlament és a tanács között, vagyis azon intézmény között, amely a tanácsot képviseli, illetve a, a, bocsánat, a tagállamokat képviseli, az ilyen-olyan összetételű tanácsokat, illetve a koreper, stb. Tehát minden tanácsi formációt, amely a tagállamokat képviseli, lefettünk, le, lepróbáltam fedni ebben a munkadokumentumban. Van egy probléma, amivel szembe kell néznünk, az az, hogy a helyzet jelenleg nem kielégítő, és a parlament befolyása, nem annyira erős vagy határozott, mint amennyire szeretnénk. Valójában megfigyelhető egy súlyvesztés a tanácssal szemben. Ehhez azt tenném hozzá, hogy amikor ezen az anyagon dolgoztam, felgyorsultak, miközben ezen az anyagon dolgoztam, felgyorsultak az események, és egyre többen beszélnek arról Európában, hogy egy új szerződésre van szükség. Tehát erre is ki kell térnem egy szó erejéig. Egy, egyre súlyosabb a helyzet, nagyon nehéz helyzetben van Európa, és egyre több a kérdőjel a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban, e, azzal kapcsolatban, hogy elégséges-e, vagy pedig felül kell vizsgálni. Hogyan e, alakulnak tehát a dolgok? A Lisszaboni szerződés eh, egy eh, olyan eh, szervezetet hoz létre, amely már korábban is létezett, ugye ez az Európai Tanács, de ennek létrehozott egy elnököt, egy főállású elnököt, a tanács elnökét. A szerződés szerint a tanácsnak az a feladata, hogy az Európai Unió nagy útmutatásait, irányvonalait felvázolja, ami már korábban is így volt, továbbá az, hogy koordinálja a nemzeti politikákat azokon a területeken is, ahol alapvetően a tagállamoké a hatáskör, de az uniónak is van jogi kötelezettsége a Lisszaboni szerződés óta, és politikai felelőssége is, hogy koordinálja a hatékonyság érdekében a tagállamok munkáját. Ez a koordináció nyilvánvalóan elsősorban a miniszterelnökök, illetve államfők asztala az unión belül. Úgy tűnik, hogy főleg a válság, nem csak a válság, de főleg a 2008 óta minket sújtó válság miatt az Európai Tanács egyre gyakrabban ül össze, és egyfajta kollektív végrehajtó hatalommá alakul át egyre több területen. Ezek, ezeknek a területeknek egy része nyilvánvalóan eleve EU-s kompetencia, erre majd visszatérek, illetve olyan terület, ahol koordinatív szerepet, koordinációs szerepet kell játszani azokban az ügyekben, ahol a tagállami hatáskör a jellemző. A parlament saját jogalkotói szerepében eljárva az egyetlen tárgyaló fele, er, tárgyaló partnere a tanácsnak. Mégis a nagy döntések eh, politikailag eh, az Európai Tanácsban születnek. A miniszterek tanácsában vázolják fel a különböző eh, előterjesztéseket, de a végső döntést azokat a miniszterelnökök hozzák. Itt határozzák meg, hogy milyen irányba mozduljon el az Unió, és itt kell arról beszélnünk, hogy eszmecserét, hogyan folytatunk eszmecserét a tanácssal. Annak érdekében, hogy hogy befolyásoljuk a tanács munkáját. És itt bizonyos nehézségekkel kell szembenéznünk. Említek egy témát, az energia-klíma kérdése, vagy akár a költségvetési fegyelem, vagy a bevándorlás kérdése. Ezekben döntések a e, tanácsülésén születtek, a parlament csak a végrehajtás során, a jogalkotási munka során kapcsolódott be, és nem tudott megfelelő befolyást gyakorolni. Én a legjobban a költségvetési területet illet, értem, illetve ahhoz értek, és tavaly is egy sor olyan nehézséggel szembesültünk, amely különösen e, eljárási szempontból volt aggályos. Például arra gondolok, hogy milyen megállapodást kellett elérnünk tavaly a költségvetés kérdésében, milyen engedményeket kellett tennünk a tanács irányába ahhoz, hogy elkészülhessen a 2014 től jellemző költségvetési eh, keret, illetve a sok éves, a több éves költségvetési terv. Tehát itt eh, egy politikai megállapodásra lesz majd szükség. A probléma, amelyel szembesültünk ezen a területen, az az volt, hogy eh, a mi tárgyaló feleink, ugye a költségvetési miniszterek, a pénzügyminiszterek, akiknek azonban a mandátumuk pusztán a 2011-es költségvetésre terjed ki, és a több éves tervvel kapcsolatban pedig azt mondták nekünk, hogy ez nem amire szortunk, keressenek más tárgyaló felett maguknak. Nyilvánvaló, hogy nagyon udvariasan megfogadtuk a tanácsot, és akkor felkerestük a belga elnökséget, de sajnos ennek semmi értelme nem volt. Aztán végül egy olyan megállapodásra tudtunk jutni a magyar elnökséggel, amely a belgát követte, amelynek értelmében az ő elnökségük idején született egy olyan mechanizmus, amely garantálja azt, hogy a, amikor is az általános tanács eh, szótejt eh, egyáltalán a több éves pénzügyi tervről, ezt követően felveszi a kapcsolatot az Európai Parlament delegációjával. Ezt követően megpróbáltuk eh, letárgyalni azt, hogy a lengyel, illetve a dán elnökség is ugyanígy járjon el, ez sikerült is, és aztán most éppen az írekkel tárgyalok ebben az ügyben. Tehát ez egy megállapodás, de nem teljesen kielégítő. Nyilvánvaló, hogy ugyanez jelentkezik más területeken is, nem csak a költségvetési területen. Van egy olyan kérdés, amely a Lisszaboni szerződés alkalmazásával kapcsolatban felmerül, nevezetesen a parlament hogyan tud eszmecserét folytatni a tanácssal. És itt most megköszönöm Richard Corbettnek, aki itt van a teremben, ő egy régi képviselő, vagy egy ex-képviselő, eh, hogy részt vett a munkaanyag kidolgozásában és javításában is. Eh, minden olyan eh, meglátását figyelembe vettem a munkadokumentumban, amelyet el tudtam fogadni. Ugyanígy Van Rompuy elnök úr is nyitottságát fejezte ki a parlamenttel szemben. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy jobban szervezett és nagyobb számú találkozóra van szükség a parlament és a tanács között. Ez nem feltétlenül Van Rompuy úrtól függ, hanem az elnökök értekezletétől, illetve a parlament egyéb szerveitől, és itt kényes területre tévedünk. Kicsit kínos a dolog, mert az Európai Tanács előtti vitában, ahol a miniszterelnökök felkeresnek bennünket, soros elnökként, a soros elnökök felkeresnek bennünket, és előadják az elnökség programját. Ennek semmi értelme nincs, mert szinte már nincsenek is programok, nem a miniszterelnök elnököl, és Torren Schmidt asszony Kopenhága szirénye, eh, aki most vette át a Dán eh, miniszterelnöki eh, szerepet, ugyan eljöhet ide, és előadhatja a Dán programot, de nincsen semmi értelme ennek, mert az Európai Tanácsban a Van Rompuy úrnak van elnökölő szerepe, neki kellene ide jönnie hozzánk és beszámolni. E, ezen kívül problémát okoz még az eurozóna is, mert e, annak is van egy e, saját elnöke, illetve vannak saját csúcs találkozói is. Ki kell dolgoznunk egyfajta párbeszéd lehetőséget a parlament és az eurozóna vezetése között az eurozóna csúcs találkozók kapcsán. Ehhez hozzáteszem, hogy a pénzügyi válság arra bírta rá a kormányokat, hogy költségvetési fegyelmi intézkedéseket, szigorító intézkedéseket hozzanak meg. Ezeket pontosítani kell, kellett. Itt utalok a Sixpackre, a hatos csomagra, és a tapasztalat azt mutatja, hogy politikailag nagyon nehéz volt elfogadtatni a tagállamokban, a közvéleménnyel és a nemzeti parlamentekkel azokat a döntéseket, amelyek a pénzügyi politikával, vagy költségvetési politikával, vagy a gazdaságpolitika más vetületeivel foglalkoznak, és amelyeket az Európai Tanács hoz meg, vagy az Eurogroup csúcs találkozója hoz meg, zárt ajtó mögött, vita nélkül. Tradi- demokratikus tradícióink vannak, minden költségvetési kérdés a a, a lelkét érinti a parlamenti berendezkedésünknek, és a költségvetési kérdések általában a parlamentben e, dőlnek el. Ami a, azt a megállapodást illeti, amely az európai stabilitási és pénzügyi eszköz e, megerősítéséről szólt e, júniusban. Ezt a pénzügyi piacok helyzete tette szükségessé, és ezt eh, nem eh, lehetett eh, volna alkalmazni, anélkül, hogy a 17 parlament ezt jóvá hagyja, nem is lehetett alkalmazni. Két és fél hónapra volt szükség arra, hogy jóvá hagyják. Különösen a szlovák parlament vonakodott attól, hogy jóvá hagyja azt a megállapodást. Tehát mielőtt egyébként hatályba lépett ez a megállapodás, már is a pénzügyi piacok ezt elavultá tették, és október 26-án és 27-én új megállapodásra volt szükség. Van egy másik probléma is, nevezetesen az Európai Tanács, vagy az Eurózóna csúcsának viszonyrendszere a nemzeti parlamentekkel kapcsolatban. Egy olyan időszakot élünk, amikor szükségünk van arra, hogy a Lisszaboni szerződés rendelkezéseit kiegészítsük oly módon, hogy formalizáljuk a kapcsolatokat egyfelől az Európai Parlament, másfelől egyrészt a az Európai Tanács, illetve annak elnöksége, vagy az Eurozóna csúcsszervei között, másfelől pedig a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között, csak úgy, mint az nemzeti parlamentek és az Európai Tanács között. Ezt egy sor javaslattal tehetnénk meg. A kérdés, ami felmerül, az az, hogy érdekünkben áll-e egyfajta gentleman's agreement letárgyalása a tanácssal, amely jogilag öltheti az intézményközi megállapodás formáját, vagy másfajta módon érhet el jogerőt, akár egy egyszerű levélváltással is, de mindenképpen egyfajta formalizálásra van szükség, a kapcsolatok formalizálására, és azt gondolom, hogy itt az első lépést a, ennek a szakbizottságnak kell megtennie. Innentől kezdve jelentkezik az a probléma, amely, amelyel már találkoztunk is, hogy a nagy párt kongresszusokon a pártelnökök, illetve elég, e, egyéb nagy pártszereplők követelik azt, hogy a Lisszaboni szerződést vizsgálják felül, vagy változtassák meg, ez többször előfordult. Az Európai Parlament számára viszont még nem érkezett el az ideje, hogy megnyilvánuljon ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Engem egyébként személyesen nagyon meg is leptek ezek a követelések. Ezek politikai szinten megjelenő vélemények, amelyek azt fejezik ki, hogy a Lisszaboni szerződés eljárásait, módszereit nem igazán ismerik, még az aláíró felek sem teljesen megdöbbentett az például, hogy nagy politikai innovációként állították be az Európai Bizottság elnökének népáltali megválasztását. Valójában ez benne van a, benne van a, a, a Lisszaboni szerződésben egy parlamenti módszerrel, spanyol, bocsánat, német módon. Eh, spanyoloknál egyébként eh, éppen most a választásokon senki nem szavazhatott eh, Marian Rajoyra, név szerint, de mindenki tudta, hogy ha leadja a szavazatát a ö, ö, spanyol néppártra, akkor Rahoy lesz a miniszterelnök. Ugyanez a helyzet, ö, ugyanez a helyzet Nagy-Britanniában és Németországban is, nem Merkelre vagy Cameronra szavaznak név szerint. Ö, meglep, hogy ezt, ezt nem mindenki értés látja így. Ehhez képest ehhez képest jött az a követelés, hogy közvetlenül válasszák az Európai Bizottság elnökét a parlamenti választásokkal egy időben. Mindenki, aki olvasta a, és ismeri a Lisszaboni szerződést, azt ezt aggodalommal figyeli. Nyilvánvaló, hogy 27 tagállam nehezen tud együttműködni, vannak esetleg ellenséges tagállamok, de erre találták ki a megerősített együttműködést. Másodlagos fontosságú témákban, vagy, vagy bizonyos témákban, ahol többen összefoghatnak. Tehát az új szerződésre való felhívások valójában esetenként nyitott ajtókat döngetnek. Amikor sürgősséggel kell kialakítani egyfajta közös álláspontot mondjuk energia témában, vagy bevándorlási témában, vagy kül- és biztonságpolitikai témában, nos, ezekben a kérdésekben még messze nem alkalmazzuk vagy használjuk ki azokat a lehetőségeket, amelyeket a Lisszaboni szerződés adna. Energetika politikában sem, külpolitikában sem léptünk előre egy centimétert sem, eh, annak ellenére, hogy vannak pragmatikus rendelkezések, eh, barbár eh, néven, néven nevezett eh, rendelkezések a Lisszaboni szerződésben, amelyek lehetővé tennék számunkra, hogy komoly eredményeket érjünk el, mondjuk a kül- és biztonságpolitika területén, vagy előre lépjünk. Hogyha komolyan akarunk gondolkozni, elgondolkozni azon a felvetésen, hogy egy új szerződésre vagy szerződésmódosításra van szükség, akkor meg kell értenünk azt, hogy milyen problémát vet fel, vagy vetne fel egy új európai szerződés. Egy nagyon technikai szerződés létrehozása természetesen mindig lehetséges és akkor itt most röviden utalnék arra a június 21-i megállapodásra, amely tulajdonképpen egy szerződés volt, mert ratifikálni kellett azt a szerződést a tagállami parlamenteknek. De, visszatérve, vajon hányan közülünk tudják azt, hogy azt a miniszerződést, amit tavasszal elfogadtunk, Brock és Verhofstadt kollégák gondos vezetésével. Ez a bailout tilalmához nyúlt volna hozzá. Feltettem a kérdést, hogy hány ország ratifikálta ezt a kis szerződést, vagy mikroszerződést, amely három sorból áll talán. Egyetlen egy tagállam sem ratifikálta. Én egyébként úgy gondolom, hogy egy 27 tagú eh, EU-ban soha nem fogunk tudni mondjuk eh, Horvátország csatlakozásán kívül más témát mindannyian ratifikálni, eh, mert egyes tagállamokban szükség van népszavazásra, vagy minősített többségre, ahhoz, hogy elfogadjunk egy új szerződést. Tehát ha a Lisszaboni szerződést komolyan át akarjuk dolgozni, akkor ahhoz bizonyos alapvető kérdéseket kell, hogy legyen bátorságunk feltenni magunknak. Nem is megyek messzire. Az első ilyen az, hogy azok, akik javasolják a szerződés szerződés átdolgozását, azok merészelnének-e olyat javasolni, hogy ne kelljen minden tagállamnak jóvá hagyni a szerződés módosítást. Hanem akkor ne is menjünk messzebb. Adott esetben ezzel természetesen saját vétójogukat is feladnák. Nyilván mindenki más elvenné mástól a vétójogot, a sajátját nem szívesen adná föl. A második kérdés, készen állnak-e arra, hogy bizonyos országok jogai érintő szerződéseket hozzanak. Itt vagy ott elhangzottak utalások és célzások, de ha felmerül az a kérdés, hogy két Európa vagy egy Európa, illetve hogy Euró-Európa vagy EU-27-ek, akkor már is nehezebb dönteni ezekben a e, kérdésekben. E, e, vannak olyan rosszul vezetett országok, amelyek benne vannak az Euróban, és vannak olyan rosszul vezetett, amelyek nincsenek benne. Vannak, akik úgy gondolják, hogy érdemes lenne az eurófilekből egy, egy szövetséget létrehozni, és a többiek pedig egy külső kört képeznének hajlandóak vagyunk-e ezt a kétosztatúságot megjeleníteni az európai szerződésben. És aztán az utolsó kérdés, eh, beszéltünk eh, a Kászrűhelyi Alkotmánybíróság joggyakorlatáról, megint csak nagyon fontos, eh, hogy mi van a többi 26 ország joggyakorlatával. Eh, az európai szerződés, még ha nem is alkotmánynak hívják, eh, de hát azért mégiscsak nagyon hasonló, azon attól függjön-e annak a léte, hogy a nemzeti alkotmánybíróságok vagy alkotmányossághoz hogyan viszonyulnak. Tehát ezeket a kérdéseket eh, fel kell merészelni tenni, ha nem tesszük fel ezeket, akkor nincs értelme ennek a vitának. Tehát, kedves kollégák, először is azt mondanám, hogy nem jött el a pillanata annak, hogy az Európai Parlament és az AFKO vélemény nyilvánítson ebben a vitában. Nyilván ebben a vitában egyébként vannak pozitív elemek is, de azért aggasztó az, hogy rossz elemzésen és rossz alapokon álló döntést készülnek hozni a jelenlegi válság fényében, megbolygatva az intézményes alapokat. Köszönöm. Grazie, Köszönöm szépen brilliáns előadást hallhattunk, és úgy gondolom, hogy eh, nagyon jól meg kell gondolnunk ezt a kérdést, de nem csak most, hanem a következő üléseinken is. Véleményem szerint alapvető kérdéseket vetett fel. Ezeket a kérdéseket nagyon jól meg kell fontolnunk. Nagyon-nagyon sokan kértek szót. Gualtieri úr. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Lemasszúr úrnak a munka dokumentumáért. Nagyon gyakorlatias, nagyon célirányos ez. Örülök annak, hogy szakbizottságként megértettük annak fontosságát, hogy pontosan azt kell tennünk, amit Lemassur úr is képvisel, és amit én is javasoltam már egy jó ideje mit lehet elérni a Lisszaboni szerződéssel, most szerintem sokat el, el lehet érni, és lehet, eh, hogy szükség lenne -e egy eh, szerződés ehhez nem is akarok hozzászólni, szerintem meg kell említeni a, azt az öt könyvet, amit holnap fog közreadni az Európai Bizottság az eurókötvények kapcsán. Itt két lehetséges módosításról beszélnek, ha, most nem tudom, hogy szükségem van egy ilyen módosításra, vagy nem, az AFKO szakbizottságnak ezt a kérdést mindenképpen meg kell valahogy oldania. Az is fontos, hogy ne csak ma foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Lamasszúr munkadokumentumára szeretnék most koncentrálni. Van egy ellen, ellentmondás is, amiről beszélnek, mert több illetékességi költ kell kapni az Európai Parlamentnek Lisszaboni szerződés értelmében. Az Európai Tanács bizonyos jogkörei aszimetriát hoznak létre az Európai Parlament funkcióit, illetve illetékességeit illetően. Ez az aszimetria tükrözi ezt az ellentmondást, hogy illetve azt a tényt javítja magát a felszólaló. A tízes cikk értelmében az európai parlamenti képviselők képviselik közvetlenül az európai állampolgárokat, tehát az unió illetékesség köréből fakad ez a képviselet, viszont van bizonyos jogalkotási kompetenciánk is, bizonyos politikák tekintetében, és az Európai Unió kompetenciája nem ugyanazok. Az Európai Parlament az állampolgárokat képviselik, viszont itt nem alkalmazandó a közösségi módszer, itt nincs ez a fajta koordináció, tehát hogyan lehet bezárni ezt a hézagot. Van a szerződésekben is egy hézag, de a munkák megszervezése kapcsán is egy ilyen fajta hézag. Lamasszúr úr megpróbálta ezt a hézagot valamilyen módon betömni. Ez volt az első pontom. Nem hiszem, hogy ez a trend, hogy közösségi ö, módszert fejleszünk ki, nem hiszem, hogy ez egy negatív trend lenne. A negatív trend az a, az államok közötti megoldás. Sok ország nem itt még arra rá, hogy az egyes cikk ötös bekezdése a szerződésben azt mondja ki, hogy a tagállamoknak az Európai Unión belül kell koordinálniuk a gazdaságpolitikájukat, nem pedig az Európai Unión kívül más intézményekkel. Tehát erről is van még szerintem nyitott kérdés. Ez egy olyan dolog, amit mindenképpen előtérbe kell helyeznünk, viszont hogyha az Európai Unió szintjén kívánunk politikát folytatni, akkor egyetemű az, hogy az Európai Parlament a népképviseletként uniós szinten párbeszédet kell, hogy kezdeményezzen. Az Európai Tanácsak kapcsolatban itt is hiányosságokról beszélnek, ami a 15-ös cikk 6D pontjából fakad. Ezek a kapcsolatok, amit László úr is hangsúlyozott, vannak technikai hiányosságok a szerződés cikkében, de tovább is halad, ami például a munkánk szervezettségét illeti. Az Európai Parlament javaslatokat fogalmazhat meg az Európai Tanácsnak, viszont úgy gondolom, hogy az Európai Tanácssal kapcsolatban stratégiai párbeszédet kellene folytatnunk. Ez áll benne a jelentésben is, amit a Lisszaboni szerződés ötelőben a közös kül- és biztonságpolitikáról írtam. Stratégiai párbeszédre van szükség, nem csak a 36-os cikk közötti cikk megvalósuló tanács parlamenti párbeszédre van itt szó. Stratégiai párbeszédet kell javasolnunk. A gyakorlat azt mutatja, hogy eh, ami nem tilos, azt meg lehet tenni, hiszen a szerződés nem tiltja ezt a struktúrát, illetve a stratégiai párbeszédet. Meg kell találni a megfelelő formákat ahhoz, hogy valóban párbeszédet lehessen folytatni. Második pont. Az euró csoport ülése gyakorlati megjegyzésem lenne itt. Lamassur úr nagyon-nagyon olyan kezelte ezt a kérdést, hiszen arról beszél, hogy az európai ö, tanács tanács létrehozta igazából egyfajta új intézményként az eurócsoport üléseit. Én értem, hogy nagyon sürgető a helyzet, viszont különböző szerződések alapján jönnek létre intézmények. Jogi szempontból az eurócsoport csúcs találkozója nem intézmény, ez egy magántalálkozó. találkozó nem létezik intézményi szinten, és a csúcs találkozók nincsen illetékességi köre, és, eh, nincsen, és nem, nem tud hatékony kormányzást életre hívni, hiszen a szerződések erre nem rendelkeznek. De magától értetődik az, hogy eh, én nem úgy vélem, hogy az eurócsoport csúcstalálkozói ne léteznének, ez egy politikai tény, eh, kívánatos is, és ezzel kell dolgoznunk, és ezzel kapcsolatban is párbeszédet kell folytatnunk, hivatalossá kell ezt tenni. Ez egy kicsit paradoxá teszi ezt a, ezt a dolgokat, hiszen valami olyasmit szeretne az Európai Tanács, benne van a Lisszaboni szerződésben, hogyha az eurócsoportot intézményesíteni, akkor ehhez tényleg szerződés változtatásra lenne szükség. Még egy pontot szeretnék hangsúlyozni az aszimetria kapcsán. A 17, illetve 27 tagállam kapcsán. Itt valóban aszimetria van, ezt figyelembe kell vennünk. Ezt nem szabad akadályként tekinteni ahhoz, hogy egységes legyen az Európai Parlament. Például, hogyha a 17 tagállam illetékességéről van szó. Ugyanígy amikor azt olvassuk a Lisszaboni szerződés 136-os cikkében, hogy a tanács 17 tagállammal intézkedéseket hozhat létre, és ezzel vonatkoztatnak a 121-es cikkre, ehhez rendes jogalkotási eljárásra van szükség, 17 tagállam szavaz a tanácsban, viszont az Európai Parlament 27 tagállammal szavaz, hiszen itt 27 tagállamot képviselünk. Verhofstadt és én is eh, beszéltük már erről a kérdésről. Összefüggésben az Európai Központi Bankkal egy monetáris unióban az Európai Parlament 27 szavazattal szólal föl, még akkor is, hogyha 17 tagállamot érintő döntésekről van szó. Ehhez kell igazodni az eurózónában az Európai Tanácsnál is. Szeretnék még végezetül egy pontot kiemelni. Ez egy olyan téma, amelyet Lamassur úr jelentésével kapcsolatban mindenképpen meg kell említeni. Ez pedig az a kérdés, hogy mi a szerepe a főképviselőnek, illetve a parlamenti vitáknak az Európa Bizottság egy képviselője van általában ott. A főképviselő asszony ugyanis biztos és főképviselő is egyben, és ezért nem hiszem azt, hogy ahogy hogyha ott van Esten asszony, akkor akkor szerintem a főképviselő asszony szerepéről van szó. A többi kérdésben nem szeretnék most hozzászólni, mert majd még erről beszélünk. Eh, Köszönöm. Akkor ez most lehetőséget teremt arra, hogy a következő ülésre még átoljuk a témát. Van egy-két dolog, amit nem, vett, nem beszéltünk meg. Volt két olyan napi rendi pontunk, az egyiknek én vagyok az előadója, a másiknak Dáfúr, ugye? Hogyha jól tudom, igen, a szabály, ez a járási szabályzat reformjával kapcsolatban. De Emellett azért szükséges az, hogy röviden szóljon hozzá mindenki, akkor is, hogyha most az időt erre a témára biztos ö, tartjuk fenn. Ö, a Libe szakbizottsággal együtt ugye meghallgatunk ö, egy ö, eszmecserét az alapvető szabadságjogok védelméről, de hát ezt ö, és egy picit még el lehet ö, csúsztatni. Ugye az Emberi Jogok Európai Egyezményéről van szó, amelyet majd közösen fogunk meghallgatni, de akkor gyorsan kérek mindenkit, hogy röviden szóljon hozzá. Um Köszönöm, elnök úr. Portugálul fogok beszélni, mert most van portugál tolmácsolás is, és nagyon sok portugál ül a teremben. Én reagálnék Lemazur úr által elmondottakra. Szeretném egy valamire felhívni az önök figyelmét. A tanácsnak kettős szerepe van, és ezzel foglalkozni kell. Nagyon fontos számunkra, hogy információt kapjunk a tanácstól, és tulajdonképpen mindig meg is kell követelni azt, hogy legyen eh, a plenáris ülésen vegyen részt az épp eh, aktuális elnök, hogy tájékoztasson minket a csúcsokról, a tanácsülésekről, az európai tanácsülésekről, és így tovább. Tehát folyamatos információt kapjunk a ez egy olyan testület, amelynek el kell ismernie a parlamentet, és gyakran nem ez a helyzet, hogy a parlament nem elszámoltatja a tanácsot, hanem mondjuk e, ugyanolyan szinten van ez a két intézmény, mint jogalkotó intézmény, tehát ezért nagyon óvatosan kell kezelnünk ezeket a kapcsolatokat. Úgy tűnik, hogy úgy tűnik, mintha a tanács úgy, a parlament úgy gondolna, hogy a tanács köteles eljönni, és hogy mi beszámoltatjuk e, tulajdonképpen a tanácsot. De mondom még egyszer, hogy egyenrangú jogalkotó testületek vagyunk, és arról se feledkezzünk meg, hogy amikor politikai útmutatásokat állapít, akkor erről is több információra van szüksége a parlamentnek. Tehát ugye két szerepről van itt szó, két különálló szerepről, és nem lehet a tanácsot alárendelt szerepbe kényszeríteni, mert egyenlő felek vagyunk, egyenrangú felek vagyunk. Ez csak egy megjegyzés, amit hozzá szerettem volna fűzni, az előadó figyelmébe ajánlom. És Lemászúr úr jelentéstervezetével kapcsolatban még valamit szeretnék mondani, ez egy másik aspektus, a nemzeti parlamenteket érinti. El kell, hogy mondjam, hogy hát persze, hogy természetes, hogy a tanácsnak közvetlen kapcsolatai vannak a nemzeti parlamentekkel. Hát hogy ne lennének a tanács képviselőinek a magatartását is vizsgálják a nemzeti parlamentek, Hát ez a nemzeti parlamenteknek a feladata, hogy ellenőrizzék, hogy mit is tesznek a minisztereik, milyen munkáját végeznek a, milyen munkát végeznek a minisztereik a tanácsban. Minden egyes miniszter hazamegy a saját tagállamába, és be kell számolni a nemzeti parlamentnek arról, hogy mit is tett. Tehát ez nem a parlament feladata, hogy elszámoltassa őket a magatartásukról. Ha a Lisszaboni szerződést is elolvassuk, akkor láthatjuk, hogy egyenrangú partner a tanács és a parlament, és ezt mindig észben kell tartani. Nem hiszem, hogy lehet alárendelt szerepet játszani bármelyik intézménynek is én értem, hogy a tanács miért ellenséges, vagy vonakodik néha, és nem hajlandó a kérdésekre válaszolni a parlamentben. Hát gondoljunk az amerikai képviselőházát, ők se tesznek fel kérdéseket a szenátusnak és vissza. Tehát azért valami fajta érzékenység vagy megértés szükséges a kapcsolatainkban. Hogyha a két jogalkotó testület egyenrangú partner, akkor a parlament nem várhatja azt el, hogy a tanácsot minden alkalommal oda citálja, és akkor beszámoltatja. Persze az Európai Tanács a politikai irányt szabja csak meg, a politikai útmutatást határozza csak meg, tehát inkább egyfajta kormányzó, irányító szerepe van, és nyilván, hogy el kell, hogy jöjjön a parlamentbe, be kell számolnia arról, amit tesz de mondom még egyszer, hogy legyünk nagyon óvatosak, és vizsgáljuk meg azokat a kapcsolatokat is, amelyek a tanács és a nemzeti parlamentek között állnak fel. Ugye, mert még egyszer mondom, a kormányok a saját nemzeti parlamentjeiknek számolnak be arról, hogy mit tettek vagy milyen munkát végeztek. És pontosan ez a nemzeti parlamentek szerepe, ők végzik az ellenőrzést a saját kormányaik munkája felett. Tehát ezért a kormányok és a miniszterek a saját parlamentüktől kapják a mandátumot, a felhatalmazást, és ott számolnak be arról, hogy mit tettek. Persze itt rengeteg alkotmányügyi kérdés is felmerül ebben a munkaanyagban. Egyébként én üdvözlöm ezt a munkaanyagot, nagyon-nagyon jó minőségű, és örülök neki. Sok olyan kérdés van, amely az Európai Unió jövőjét érinti, de hát az az igazság, hogy én nem hiszek abban, hogy egyik napról a másikra, vagy a közeljövőben sikerül a szerződést alapjaiban megreformálni. Úgyhogy mindent kezeljünk a maga helyén. Én inkább kizárnám azt a lehetőséget, hogy bizonyos technikai módosítókat nyújtsunk be, különösképpen a 14-es jegyzőkönyvhöz, vagy az eurozóna szabályozásához, és így tovább. És akkor még egy utolsó megjegyzésem lenne a parlamentnek valamilyen módon mindenképpen ellenőrzést kell gyakorolni az eurozóna felett. Én nem értek egyet Galtieri úrral, amikor azt mondja, hogy ez egy magán találkozó. Hát az eurozóna az nem ilyen, az eurogrup az nem egy magán kis csoportosulás, benne van a szerződésben. Ugye a 27 tagállam vagy 25 ebből, aki elkötelezte magát a csatlakozás mellett, hát én nem hiszem, hogy intézményesíthetjük ezt a fajta zónát, mint egyfajta magáncsoportosulást. Hát itt az a helyzet, hogy minden tagállamnak folyamatosan rajta kell tartani a szemét azon, hogy mit zajlik az eurozónában. Hát az eurozóna zónán kívüli kormányok is nagyon figyelik az eseményeket. Ez igaz például a brit kormányra, de másokra is és éppen ezért a parlamentnek is figyelemmel kell kísérni az eseményeket. De mindegy, a lényeg csak azt akartam mondani, hogy több időre van szükségünk ahhoz, hogy meg tudjuk vitatni a Lamaszúr úr által felvetett kérdéseket. Köszönöm, mondja az elnök, és Defornak adom meg a szót. We are, of course, grateful. Köszönöm. Hálásak vagyunk Ellen úrnak, hogy egy ilyen ütős kis dolgozatot készített nekünk, és ezzel ösztönöz bennünket gondolkodásra. E, ugyanakkor kicsit e, el is tévejedett, egy kicsit az eredeti témájától eltért, mert e, eredetileg arról volt szó, hogy a parlamentnek mindent el kell követnie annak érdekében, hogy az a megállapodás csomag, amely a konventet követi majd, megfelelőképpen járuljon ahhoz hozzá, vagy segítsen elő egy konszenzust. Ez a konvent alkalmas arra, hogy eh, a Lisszabonban elkövetett egyes hibákat kiavítsa, és eh, ezek a hibák eh, részint olyan jellegűek, hogy tettünk olyan lépéseket, amelyeket nem kellett volna, vagy mulasztásos jellegűek, amikor is bizonyos dolgokat meg kellett volna tennünk Lisszabonban, de mégsem tettük meg. Lamaszúr úr, ha itt lett volna tegnap, akkor végighallgathatta volna az ír és cseh jegyzőkönyvről szóló vitát, és bizonyára élvezte volna azt a részt, amely arról szólt, hogy minden egyes szerződés, új szerződés hatályba léptetési módszereit vagy határidejét valamilyen módon meg kellene változtatni. Másik dolog, amely annak idején a Giscard d'Estaing féle konvent idején nekem tetszett, az az volt, hogy a miniszterek tanácsát fel kell osztani egyrészt egy jogalkotói kamarára, másrészt pedig egy végrehajtó kamarára. Tehát például külügy és biztonságpolitika területén, vagy gazdasági kormányzás területén, ahol a tanácsnak ténylegesen végrehajtási jogkörei vannak együttesen az Európai Bizottsággal. Ezeken a területeken a tanács parlamenthez való hozzáállása és viszonyulása teljesen más, mint azokon a területeken, ahol a tanácsnak jogalkotási szerepe van. Azt gondolom, hogy ez egy jó ötlet volt, amit érdemes felmelegíteni. Azt gondolom egyébként, hogy a két elnök intézménye, az elnök és állandó elnök az Európai Tanácsban valószínűleg téves volt. Én annak idején támogattam ezt, hogy legyen egy elnöksége a tanácsnak, és legyen ezen kívül egy állandó elnöke. Én azóta meggondoltam magam, és ezt nem azért mondom, mert Van Rompuy úr képességeiben csalódtam volna, mert továbbra is csodálatra méltónak tartom őt, és elismeréssel adózom iránta, hanem egész egyszerűen csak arról volt szó, hogy arról van szó, hogy közgazdászként ő olyan hévvel ugrott bele a irányítási témákba, amelyeket nem láthattunk előre, és, és riasztó mértékben hátra, háttérbe szorította az Európai Bizottság elnökét, akinek pedig az volt a dolga, hogy a pénzügyi egyensúlyt helyreállítsa, illetve előkészítse a fellendülést, a gazdasági fellendülést. Úgy tűnik, hogy néha Barózó és Van Rompuy ugyan azt az elnöki szerepet próbálják majd megragadni, megszerezni. Néha ellentétes dolgokat mondanak, akkor probléma van. Ha pedig ugyanazt mondják, akkor miért van szükség két emberre? A legészszerűbb dolog szerintem az lenne, ha az Európai Bizottság elnökét tennénk meg az Európai Tanács elnökévé. Én egyébként arra gondolok, hogy arra gondoltam mindig, hogy 2014-től kezdve ez így is úgy is úgy lesz, de egy konvent során akár erre fel is készülhetnénk. Ami a parlament eljárási szabályzatát illeti, fontos, hogy az Európai Tanács elnökét rábírjuk arra, hogy megjelenjen a plenárison, és ott számoljon be az eseményekről, ne pedig egy kibővített eh, elnökök eh, értekezletén, amely nem megfelelően formális eh, fóruma az ő megjelenésének. Ami a nemzeti parlamenteket illeti, kicsit ideges vagyok amiatt, hogy csak azért, hogy az együttműködést javítsuk a nemzeti parlamentekkel, és bevonjuk őket a döntéshozatalba bizonyos érzékeny kérdésekben, e, kicsit elmosódnak a hatáskörök, illetve a hatalmi ágak elválasztásának elvei, illetve elmosódik a választóvonal az európai és a nemzeti parlamentek eh, szerepkörei között is. Van még egy sor más eh, mondani valóm is, de alapvetően egyetértek ellennel eh, abban, hogy a CDU pártprogramja, amelyet Lipcsében fogadtak el, nemrégiben az teljességgel abszurd. Arra vonatkozott ugye ez, hogy közvetlen módon válasszák meg az Európai Bizottság elnökét. Azt gondolom, hogy ez a józanságtól vett búcsúként értékelhető, és egyébként mértéktartó pártok is úgy tűnik, hogy követnek el ilyesmit. Nyilván vissza kell majd térnünk ezekre a dolgokra, amikor a konvent már közelebb van. Köszönöm szépen, Dafur, és most Tarkovsky kolléga következik. Well, we, we have started a matter. Sok sokkal szélesebb körül a vita, mint amilyet eh, Lemasszúr úr jelentése felvázolt. Mielőtt még új ötletekbe fognánk, meg kell vizsgálnunk azt, hogy mit tehetünk most részem a szerződéssel kapcsolatban. A legfontosabb az az, hogy elkerüljük a megosztottságot, főként olyan államok esetében, akik szeretnének esetleg tovább lépni az integrációval. És ezen okból kifolyólag egyetértek ellennel, létrehoztuk a megerősített együttműködést, ennek megvannak a biztosítékai a szerződésekben, és hogyha ilyen megoldások már léteznek, akkor a meglevő szerződések alapján kell eljárnunk alapvető vitába fogtunk a szerződés megosztásáról, a minősített többségi szavazás és kapcsán. Mindannyian emlékeznek még erre a vitatott kérdésre a komment kapcsán. A kérdés az az, hogyha ezt a vitát követni kívánjuk, akkor tudnunk kell azt, hogy ez annyira vitatott kérdés ez, hogy ez teljes mértékben árnyékot fog vetni a szerződések megváltoztatására oktatására, illetve a gazdaság irányításra, és óriási filozófikai hatásai lehetnek ennek, ki tudja, mit fog mondani a német alkotmánybíróság, akár tetszik, akár nem. Azt mondják, hogy a legitimáció forrása az államoknál van. Nem szeretnék most egy vitát indítani, csak felvetem azokat a kéréseket, amelyek nagyon vitatottak, ezekre kell kon- koncentrálnunk, és úgy gondolom, hogy sokkal több időt kell szentelnünk mindennek majd. Ami pedig azt a kérdést illetve, amit felvetett maga a dokumentum, szerintem egy kicsit az események fogjaivá váltunk, hiszen a, az érvek azok voltak, hogy nem kell annyira kötődnünk az Európai Tanács elnökéhez, hiszen az túl nagy legitimációt adna neki. Viszont azok, akik ezt az érvet hangoztatták, most már bebizonyosodott, hogy hibásan vélekedtek, hiszen valamilyen kapcsolata szükség van a tanács elnökével. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos ez a kérdés, hiszen megfelelő jelzéseket kell küldenünk mindenki számára. A gazdasági kormányzást a közösségi módszerhez kötjük. Szeretnénk ezt átláthatólag a parlament közreműködésével, és ez nem felel meg annak az elképzelésnek, hogy zárt ajtók mögötti megállapodások születnek a tagállamok között adhok módon. Ezért nagyon fontos az, hogy meg tudjuk vitatni ezeket a kérdéseket nyíltan az Európai Tanács elnökével, főként amiatt, hogy Van Rompuy is hajlandó erre. Ami pedig a nemzeti parlamenteket illeti, ez egy óriási kérdés, főként akkor, ha megvizsgáljuk azt, hogy mi történt az Európai Parlamentben az Európai Szemeszter, illetve a gazdaságirányítás kapcsán. Tehát valamilyen módon figyelnünk kell a nemzeti parlamentekre, és le kell vonni a tanulságot a költségvetési kérdés kapcsán megfogalmazott lengyel javaslatból, és voltak bizonyos ellentmondó elképzelések, például azzal kapcsolatban, hogyan kellene bevonni a nemzeti parlamenteket, milyen alapon kell létrehozni az intézményközi megállapodásokat, hogyan kellene közelednünk a nemzeti parlamentekhez azért, hogy, hogy a gazdasági irányítás kapcsán a vita sokkal legitimebb legyen. Ez is egy nagyon vitatott kérdés, ezért kell majd ezzel sokkal többet foglalkozni, és le kell vonni a tanulságot a költségvetéssel kapcsolatos javaslat, le kell vonni a tanulságot a költségvetési javaslattal kapcsolatban is. hogyha szeretnénk létrehozni egyfajta tervet a részvétel számára, akkor azt helyesen kell megtennünk. Köszönöm, Szarkovszki úr. Most Guerrero úr következik. Muchas gracias, señor presidente. Seré... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek, megígérem. Nem fogok most a lényegi kérdésekre kitérni, mert az a véleményem, hogy az előttem szólók már nagyon sok értékes információt közzétettek, és természetesen Lemászor úr volt közülük az első. Volt egyébként három vagy négy olyan kis megjegyzés, ami pontosan arról szólt, amit ma mi most itt vitattunk, amiről ma beszélünk. Miről is szól ez a jelentés? Lényegében arról szól, hogy intézményi kapcsolatokat hogyan lehet a Lisszaboni szerződéshez igazítva jóvá hagyni. Az eszmecsere része, egy része kitekintett a szerződés esetleges jövőbeni reformjára. Hát természetesen ezt meg lehet tenni, mondjuk intellektuálisan, politikai szempontból, de azt hiszem, hogy néhányan önök közül talán nem tudják, amit most mondani szeretnék, nem biztos, hogy rendelkeznek ezzel az információval, és ezért ezt szeretném megosztani önökkel. Ahogy az elnök úr is tudja, tegnap a koordinátorok eh, megbizatást, meghatalmazást adtak az elnöknek, hogy vegye fel a kapcsolatot a gazdasági bizottság asszonyával, annak érdekében, hogy megpróbáljanak egy olyan ülést szervezni, amely lehetőséget biztosít az ECON és az AFKO koordinátorainak arra, hogy találkozzanak egymással. Tehát a gazdasági és az alkotmányügyi szakbizottság koordinátorai találkozhassanak egymással. Szeretnénk azt, hogy legalább az egyik, ha nem mind a két bizottság megvizsgálná a reformjavaslatokat, és hogyha lenne valami fajta folytonosság. És ezen kívül van még a szocialisták javaslata, amelyet néhány hónappal ezelőtt nyújtottak be. Úgy tűnik, hogy hát hogy is lehetne, milyen címet adhatnék neki? Útmutató egy lehetséges későbbi szerződés módosításhoz a gazdasági kormányzásról, mondjuk ezt a címet. Hát természetesen Lamassur úr anyaga nyilván nagy vitát váltott ki, ez, ez a vita, ez túl is lép ennek az anyagnak a keretein, a munkaanyagnak a keretein nem csak erről szól, de nagyon releváns eszmecsere vagy vita ez, hiszen pontosan az útmutatásról, erről az útmutatásról szól, és ide kapcsolódik az, hogy mi az elnök úrat felhatalmaztuk arra, hogy az Ekon elnök asszonyával szóljon. Köszönöm szépen. Ez a jelentés lehetőséget kínál számunkra, hogy felvessünk olyan kérdéseket, amikkel nem is foglalkoznak azok, akik meg akarják változtatni a szerződéseket. Elnök ura, Lisszaboni szerződést nem hajtottak teljesen végre, Lemaszúr úr, jó magam és más kollégák is részt vettünk a konventben, amely az alkotmányos szerződéshez vezetett. Láthattuk azt, hogy mennyire nehéz volt ez, és természetesen, hogyha meg akarjuk változtatni a szerződéseket, akkor európai konventre van szükség. Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy a cikkek bizonyos részét könnyen meg tudjuk változtatni, viszont én úgy vélem, hogy ez nem tükrözi a valóságot. Hogyha szeretnék megváltoztatni a szerződést úgy, hogy összehívunk egy kommentet, akkor megnyitjuk Pandora szelencéjét, mert mindenfajta kéréseket fel fognak vetni, akkor ahogy, Lisszab, ahogy Lamassur is elmondta, amikor a Lisszaboni szerződést már végrehajtottuk, szinte a bizottság illetékesség körül próbálja megvédeni, a parlament úgy tűnik, hogy nem igazán tud szerepet játszani, a tanács nagyon sok hatáskört magához vont, tehát nagy a zavar, akkor, amikor az eurozóna, illetve az Európai Tanács szerepéről van szó. Ez nem igazán jó megközelítés természetesen. Itt van még az a kérdés is, hogy a nemzeti parlamentek mit kezdenek mindezzel. Elnök úr, hadd mondjam el, hogy amivel szembe kell néznünk, az az, hogy a nemzeti parlamentek fel fognak lázadni. Az Európai Tanács mindent és mindenkit helyettesít, azt csinál, amit akar, és a Lisszaboni szerződés tartalmát pedig nem hajtják végre a tanácsiak azt mondják, hogy mi meg akarjuk változtatni a szerződést. Egyetetek Lamaszur úrral, hogyha nem tanítettek arról, hogy politikai döntést tesznek előre, hogyha vannak olyanok, hogy itt nem készek arra, hogy feladják a vétójogot, hogyha nem támogatják azt, hogy előre lehessen lépni a közösségi módszerrel, akkor nem igazán látom az előrevezető utat. Az Európai Parlamentnek tennie kell valamit, nem tudom, hogy Lemasszúr úr feltételeit hogyan lehet teljesíteni, nem tudom, hogyan lehetne módosítani a szerződéseket. Hogyha ezt szeretnénk elő, erőltetni, akkor ez katasztrófába torkolhat. Az Európai Tanács július 21-én döntéseket hozott a krízis közepette, aztán visszavont ezeket a döntéseket, új döntéseket hozott ezután, és teljes a káosz, teljes a zavar. Tudom, és Tudom, hogy főként a németek akarják megváltoztatni a szerződéseket, de nem hiszem, hogy a németek is szeretnének feladni bizonyos jogokat, tehát nem igazán tudom, milyen változatásokat akarnak eszközölni a szerződéseken. Elnök úr, nem az a benyomásom, hogy a tanács a közösségi módszer alapján szeretne eljárni. Szerintem ők a politikai egyesítést erőltették, szerintem az Európai Parlamentnek fel kell lépnie az ellen, hogy megváltoztassák a szerződéseket bizonyos érdekek alapján. Szerintem ez egy nagy hiba lenne, ha ez megtörténik. Honorable Brons. Köszönöm, Brons úr következik. Köszönöm, elnök úr. Én nem fogok most egyébként, nem fogok egyébként kiemelni semmit, nem a szorul dokumentumából. Én hoztam Van Rompuy úr beszédével kapcsolatos akályait, amelyet ugye Van Rompuy úr 2010 januárjában tartott, azt mondta, hogy az Európai Tanácsnak felelős, de nem tartozik felelősséggel az Európai Parlament plenáris ülése felé a tanácsülések után. Talán Van Rompuy úr a felelősség szót két különböző értelemben használja, és úgy gondolja, hogy ezek egymást, ezeket ki lehet cserélgetni talán mondjuk nem felelős a parlament felé, de mondjuk azt hiszem, hogy nem, ez nem jelenti azt, hogy nem lehetne-e beszámol, nem lehetne beszámoltatni hogyha az ő pozíciója akkor létezett volna, amikor még a ratifikáció, a Lisszaboni szerződés ratifikációja zajlott volna, és ő neki be kellett volna számolnia a parlamentnek, akkor talán meg tudtuk volna őt kérdezni a 30-as jegyzőkönyvvel kapcsolatban, amiről ugye tegnap beszéltünk, amely befolyásolja például a Csehköztársaság, Lengyelország és az Egyesült Királyság viszonyát az alapjogi kartához. És mondjuk még arról is beszélhettünk volna, hogy milyen biztosítékokat adott a tanács Írországnak a két népszavazás között, és hogy ezeknek mi volt az értéke. Ezeket a kérdéseket akkor feltehettük volna. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Végül pedig az utolsó hozzászólás Hefner kolléga, és aztán természetesen választ ad majd Ranasszúr úr. Ja, herzlichen Dank und äh, besonders. Köszönöm szépen és kifejezetten szeretnék köszönetet mondani Ellen Lamassz úrnak, aki mindig nagyon produktív gondolkodó itt az Európai Parlamentben és itt a szakbizottságunkban is. Nagyra becsülöm nem csak azt, hogy aktív van, előre gondolkodik, hanem azt is, hogy a parlament érdekeit helyezi előtérbe, illetve azt helyezi előtérbe, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy megfelelő legyen az átláthatóság és a demokratikus szuverenitás mindenben tükröződjön. A vita fő áramához csatlakoznék, és nem pedig az első részben megfogalmazott javaslathoz. Szeretnék, nem szeretnék túl sokat hozzáfőzni mindenhez, hiszen már nagyon sok minden el hangzott. Ami elhangzott, az fontos számomra is. Nem elegendő számomra az, hogy csak is a meglévő szövegekre vonatkozhatunk, hogy mi lehetséges és mi nem. Szerintem fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy az európai állampolgárok ismételten mellénk álljanak. Én ezt német háttérből mondom, mert eh, a német eh, vitát sem szabad alábecsülni itt. Ez nem csak Merkel asszony, illetve bizonyos pártok vitájáról van itt szó. Mm, Németországban van egy elég erős eh, ösztökélés annak irányába, hogy megkérdezzék azt, hogy milyen alapokon teszik azt, ami ami most a gazdasági irányítás kapcsán történik, amit láthattunk az ESFS kapcsán, vagy az ESM kapcsán, lehet, hogy egyfajta újfajta gondolkodásmódra van szükség az eljárások és az intézmények eh, tekintetében. El kell mondjam, hogy én osztom ezt az aggodalmat és ezt az álláspontot, osztom azt az aggodalmat, hogy hosszú távon nem tudjuk elkerülni a szerződés módosítást, de szeretnénk ezt tisztán kezelni, hogyha megfelelő demokratikus legitimációt szeretnénk, akkor mindenképpen egy olyan legitimációra van szükség, amely elfogadást eredményez az állampolgárok közében, és semmi értelme annak, hogyha meghozzuk a döntéseinket, viszont az emberek ezt nem tudják elfogadni. Ezért úgy vélem, hogy egy konvent nem feltétlenül akadály, egy fék lesz ez, hanem lehet, hogy inkább ez egy gázpedál lesz, és hogyha okosan szervezzük ezt meg, akkor ez egy olyan rendezvény lehet, amely a drámai felosztódás során az európai vitákat övezően ismételten egy egységes európai vitához vezethet. Ez is egy olyan elem, amely esetleg többségi döntéseket generál majd, hogyha formálisan még meg is van az egyhangúság intézménye, a konvent egy olyan hely, ahol minden részvevőt arra kényszerít, hogy közös megoldásokat találjunk, amiket egységesen lehet képviselni. Tehát, hogyha lenne egy ilyen konvent, akkor mindenképpen osztoznék abban a nézetben, hogy nem szabad, hogy ez egy tisztán technikai komment legyen, ami csak jóváhagyását adja a már korábban meghatározott dolgoknak. Időre van szükség ahhoz, hogy tanácskozzunk, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy jobb eredményeket szeretnénk, hanem ahhoz is szeretnénk, hogyha kialakulna a legitimáció, az elfogadás, és így az európai demokrácia ismételten feléledne, és a közösségi érzés az Unióban megerősödne, és erre mindenképpen szükségünk van. Eh, Köszönöm szépen. És most pedig egy nagyon nagy szakértő kollégánk ért szót, aki Iván Lompoly úr kabinetjének tagja, és nagy szeretettel adjuk meg neki a szót, mert a témának elismert szakértője. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a kedves szavakat is, nem fogok senkit nagyon feltartani, egy-két tényszerű pontra szeretnék kitérni, amit az eszmecserében hallottam, és ezeket fontos tisztázni Van Rompuy elnök úr nevében. Először az a kérdés, hogy mi az ő hozzáállása az Európai Parlamenthez, illetve hogy milyen beszédeket mondott. Ugye idézték őt, amikor is azt mondta, hogy az egyetlen egy kötelezettsége az az, hogy beszámoljon a parlamentnek a tanácsülése, az európai tanácsülések után. De ő ezt abban a szellemben mondta, hogy ez, ez az egyetlen formális, a hivatalos jogi, hivatalos jogi kötelezettsége, ami a szerződésben szerepel, az ugye az, hogy az Európai Tanácsülések után beszámoljon a parlamentnek. De a gyakorlat az az, hogy ő nagyon is hajlandó ezt sokkal többel kiegészíteni ezt a puszta beszámolót, és azt hiszem, hogy önök már meg is tapasztalták, hogy valóban ez a helyzet, az elnökök értekezletéhez ellátogatott, a szakbizottsági elnökök értekezletét meglátogatta, írott parlamenti kérdéseket fogadott el, és ezekre válaszolt a saját tevékenységével kapcsolatban. Havonta találkozik Buzek elnök úrral, és rengeteg más kapcsolatot fogadott el, például a politikai a frakciókkal is kapcsolatban van, és beszámol nyilván az eurozóna tagjai, állam és kormányfőjének találkozóiról is beszámol. Ugye általában ez egybeesik az Európai Tanácsüléssel úgy is, az ilyen ülések egybeesnek, de Van Rompuy úr utána mindig beszámol az Európai Parlamentnek a történtekről. Most az a kérdés, hogy ez az elnökök értekezletével folytatott eszmecseré legyen, vagy mondjuk a parlament plenáris ülésén, hát ez aztán a, a parlament döntése, hogy milyen formációban oldja ezt meg. A parlament döntött egyébként így, nem pedig az Európai Tanács elnöke. Azért uh, alakult ez így ki, mert néha van egy kis idő eltolódás, ugye, mondjuk az Európai Tanács és a következő uh, Európai Parlamenti plenáris ülés között. Tehát ahelyett, hogy két-három hetet várnánk, hogyha van egy ekkora eltolódás, megállap, az a megállapodás született, hogy akkor Van Rompuy úr tudjon rögtön jelenteni, beszámolni az Európai Parlamentnek, akár már a következő héten, egy külön erre a célra szervezett találkozón. A mandátumának az első évében ezeket az üléseket mindig a parlament plenáris ülésének jelölték ki, tehát olyanok voltak, mint mondjuk két órás mini plenár, mint a két órás mini plenárisok lennének Brüsszelben. Aztán a második évben a parlament úgy döntött, hogy mondjuk az elnökök értekezletét rendezi meg, amely minden képviselő számára nyitott. Nem tudom, ezek a parlamenttől függenek ezek a döntések, hogy hogyan egyensúly az, aki a brüsszeli Strasburgi tevékenységét, de a lényeg az, hogy a parlament döntött úgy, hogy az elnökök értekezetét tájékoztassa Fárömpő úr, és aztán ezen, ez egy nyitott elnökök értekezete, amelyre bármely képviselő elmehet. <clears throat> és csak azért gondoltam, hogy muszáj szólnom, mert esetleg félreértésre adhatott itt okot egy-két megjegyzés. Andrew Duff-tól elnézést kérek, talán az egyik megjegyzésed is ide vezethetett. Végül pedig az utolsó megjegyzésem, hogy Van részt vegyene azokon az üléseken, amelyek előkészítik a vagyis hogy azokról az ülésekről is tájékoztasson, amelyek előkészítik a tanácsülést, illetve utána zajlanak. Erről is beszéltünk. Azt hiszem, hogy az elnökök értekezetével, a parlament elnökével tárgyalt erről Fáronpöly úr. És oda jutottak végül, hogyha mondjuk a, az ülések előtt és után is megjelenne, hát hogy mondjuk ugye több éves átlagból mondhatjuk, hogy általában hat ilyen európai tanácsülés van, akkor az azt jelenti, hogy 12 alkalom lenne egy évben, amikor Van Rompuy úr a parlamenthez szól, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy havonta. Voltak, akik úgy gondolták, hogy ez egy picit sok, talán már a parlament is besokalna, hogyha minden hónapban feltűnne Van Rompuy úr, és minden szerda reggelen a leg fontosabb időszakot magának foglalná le. Így aztán végül annyiban maradtunk, hogy akkor legyen mindig így, jöjjön el az éppen az elnökséget adó ország képviselője, hiszen a szerződés értelmében ugye az európai tanácsüléseket az általános ügyek tanácsa készíti elő. Tehát ugye a hagyományos a miniszterek tanácsának az általános ügyek tanácsa készíti elő ezt, és akkor így állapodott meg a parlament és a tanács ebben a rendszerben, ami most működik. Köszönöm. Bene, grazie. E allora, onorevole... Köszönöm. Nos, és akkor Lamassur úr következik. Monsieur le Président, je voudrais remercier... Köszönöm, és szeretném megköszönni az összes kollégának a megjegyzéseiket, illetve azt, hogy méltányolták a az én munkaanyagomat, és köszönöm Richard Corbettnek is, hadd mondjam el rögtön már az elején, hogy ami Van Rompuy urat illeti, az Európai Tanács őt arra kérte, hogy tegyen javaslatokat bizonyos eljárás jogi egyszerűsítésekre, javításokra, e, illetve a tágabb értelemben vett költségvetési fegyelem javítására, és nyilvánvalóan ez önmagában is e, akár szerződés módosítást e, eredményezhet. Néhány megjegyzésem lenne arra, amit a kollégák mondtak. Én eh, a, amit eh, külpolitikával és biztonságpolitikával kapcsolatban eh, Gátyéri kollega mondott a stratégiai dialógusról, az Európai Tanácssal, e, és hogy ugyanebben a szellemben kellene a többi ügyben is eljárni, illetve tárgyalnunk az Európai Tanácssal. Én ezt e, el tudom fogadni elvben. E, említette, hogy az eurozóna, mint olyan, kétséges, hogy milyen mértékben van szabályozva a szerződésben és az eurozónának a, a csúcs találkozói jelenleg olyan ülések, amelyeknek nem nagyon van jogalapjuk. Nyilvánvaló a legközelebbi szerződés módosításkor sor kerülhet arra, hogy formális intézményén nyilvánítják. Rangel kollégának is teljesen igaza van, amikor felidézte azt, hogy a miniszterek tanácsa, illetve az Európai Tanács nem a parlament felé felel, Eh, és eh, Bronz eh, úr is említette azt, hogy a responsible angol szónak is két jelentése van, hogy ki milyen értelemben felel egy másik intézménynek. Nyilvánvaló, hogy gyakorlatilag a tanács az kvázi szenátus szerepet játszik a jogalkotói eljárásokban, ami pedig a az aktualitásokat illeti, ott megint csak más szerepben jár el a tanács. Meg kell találni tehát a módját annak, hogy hogyan tudunk párbeszédet folytatni a tanácsal, amely nem felénk felel, hanem egyfajta végrehajtó hatalomként nagyon fontos döntéseket hoz. Egy stratégiai dialógus volt az a kifejezés, amit Galtieri úr használt, nevezzük így, ha úgy tetszik. Eh, Paulo Rangel eh, szintén nagyon helyesen eh, felidézett egy másik problémát, nevezetesen azt, hogy vannak olyan döntések, illetve rendelkezések, amelyek csak egyes tagállamokra vonatkoznak, az eurozóna is ilyen, egyes megerősített együttműködések is ilyenek, és ezekben a kérdésekben eh, azok a képviselők, akik olyan tagállamot képviselnek, amely nem érintett ebben a kérdésben, mégis szavazhatnak. Eh, nyilván feltehető ez a kérdés. Ugyanez a kérdés egyébként feltehető a tanácsban is. Ez egy nagyon erős eh, eh, kérdés, nincs rendezve sem a tanács, sem pedig a parlament részéről ez a dolog. Ezt, ezt ezt eddig ignoráltuk, eddig nem volt nagyon sürgős, de azt gondolom, hogy a későbbiekben foglalkoznunk kell vele ami pedig eh, a nemzeti parlamentek szerepét illeti, illetve azt, hogy milyen módon társuljunk hozzájuk. Eh, vegyes eh, érzelmek nyilvánultak meg. Andrew Duff óvatosan járna el. Én két dolgot mondanék. Az egyik az, hogy mi a lengyel elnökség és a Költségvetési Bizottság együttesen egy kis konventet tartottunk, amely októberben volt, és két napig tartott, és ott meghívtuk a parlamenteket, 80 képviselő jelent meg, és ezek között voltak a kormányokat képviselő és az ellenzéket képviselő képviselők is. Ez alatt a két nap alatt nem csak arról beszéltünk, hogy hogyan kívánjuk megosztani a szerepeket az európai, európai költségvetéssel kapcsolatban, hanem arról is, hogy hogyan érjük el a 2020-as célkitűzéseket is. Ez a konferencia egyébként nagyon jól sikerült. Annyira jól, hogy a Dán elnökség eh, képviselője is azt mondta, hogy eh, folytatni kell ezt a folyamatot. Eh, egyszerre voltunk, egyszerre örültünk és voltunk frusztráltak, mert két nap nem elég arra, hogy mindent átvitass, meg megvitassunk, de E, a következő fél évben valamikor majd visszatérünk erre a dologra, nem tudom, hogy mikor, nem tudom, hogy mik lesznek a pontos témák, tehát hogy ugyanazokról a témákról beszélünk-e, vagy kibővítjük, de ezt a lehetőséget itt most fel szeretném vetni és jelezni. Együtt kell tehát a nemzeti parlamenteknek és az európai parlamenteknek működniük a miniszterekkel. És itt egy érdekes dolgot, dologról számolhatok be. A lengyel elnökség volt annyira bátor, hogy megszervezte ezt a konferenciát, annak ellenére, hogy a pénzügyminiszterek rendkívül ellenségesek voltak, ugyanis a pénzügyminiszterek nem szeretnek beszámolni a saját nemzeti parlamentjeiknek ezekről a dolgokról. Egyes képviselők egyébként odáig merészkedtek, hogy más álláspontra helyezkedtek, mint a saját miniszterük Kicsit olyan volt ez az egész, mint maga a konvent annak idején, nyilván csak két napig tartott. Egy nagyon kis képét jelentette, kis, kis ízt, felidézte az ízét a, a, a konventnek, de nagyon termékeny volt ez az egész. Eh, nyilván eh, folytatni kell. Eh, ez nem megy elébe, vagy nem zár ki egy nagy szerződéses konventet sem. Hefner úr is mondta. Ami bennünket zavar a, azzal kapcsolatban, amit elhangzik egy új szerződésről, az az, hogy mi magunk, illetve mi még mindig egy akut gazdasági válságban vergődünk, ennek a betegnek még 40 fokos láza van. És az Unió 27 tagállamai közül 22-23-ban azzal kelnek a miniszterelnökök, hogy megnézik, hogy milyen kamatot kell fizetni az államadóságra aznap. Vannak olyan kormányok, amelyek gyakorlatilag csődbe mentek, és vannak olyan kormányok, amelyek nem állnak ettől messze. Ebben a helyzetben, ilyen magas láznál eh, arról beszélni, hogy van egy csodaszer, ez pedig egy új szerződés, az veszélyes, az kockázatos, mert frusztrációt fog okozni, és csalódást okoz a piacnak is, mert a piac azt hiszi, hogy néhány hét alatt egy új szerződés lesz, és minden megoldódik, de valójában semmit nem fog megoldani, legalábbis néhány hét alatt, legfeljebb tíz év alatt egy új szerződés. Tehát valójában a, a megoldás nem egy új szerződésben rejlik. A e, Lisszaboni szerződés egy szerszámos láda, e, és ezt kell alkalmazni arra, hogy e, hogy a jelenlegi problémákat megoldjuk, esetleg egy kis technikai szerződésmódosításra, vagy egy új kis technikai jellegű szerződésre van szükség. Ami még a nemzeti parlamenteket illeti, eh, azt is elmondanám, hogy eh, Beres asszony eh, gazdasági bizottsága plenárison decemberben benyújt majd egy anyagot. Egyébként nagyon jó volt az együttműködés, és azt fogja mondani, hogy minden februárban legyen egy eh, parlament közi együttműködés az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között az Európai Szemeszter eh, keretein belül eh, a gazdaságpolitika koordinációjáról, ebben részt venne a Foglalkoztatási Bizottság, a Költségvetési Bizottság és a Gazdasági Bizottság a részünkről. Fontos, hogy az AFKO erről tudjon, ugyanis ez a, a, a plenárison meg fog jelenni ez a javaslat, és utána majd megvizsgáljuk azt, hogy hasznos-e, hogy kiterjesszük más témákra, hasznos lenne kiterjeszteni ezt a fajta együttműködést más témákra. Nem merem kimondani a lengyel alelnökünk nevét. Rafa. aki attól tart, hogy ha az egyhangúság feltételét eltöröljük, akkor az polgárokban aggodalmat fog ébreszteni. De hát a, a szerződésről vató, való vitát a polgárok előtt kell lejátszanunk, nem szabad, nem szabad hazudnunk nekik. Ráadásul egy ilyen szerződés létrehozatala akár 5 vagy 10 évet is igénybe vehet, tehát hatalmas dologról van szó amikor leesik a piacok láza, akkor kell majd nyugodtan ezt a vitát elkezdeni, eh, de kimondani azt is, hogy eh, nem a mai problémákra keressük a választ, hanem egy hosszú távú eh, munkába kezdünk. Kedves kollégák, elnök úr, innentől kezdve talán gyakorlati dolgokról beszélnék. Elkészült ez a munkaanyag, és azt gondolom, hogy ennek egy higazított változatát majd a következő alkalommal eldöntjük, hogy megérdemli-e a téma azt, hogy egy saját kezdeményezésű jelentést készítsünk erről a témáról, illetve a szerződés témája, amiről beszéltünk, az egy teljesen más kérdés arról nem is volt szó a munkaanyagban gyakorlatilag, de el kell döntenünk azt is, hogy milyen álláspontra helyezkedünk az új szerződés ötletével kapcsolatban. Tehát két különböző dologról van szó, egyrészt a munkaanyag, amely arról szól, hogy hogyan lehet a szerződés szellemében egyfajta gentleman's agreement eszközével javítani, formalizálni a kapcsolatokat a parlament és az Európai Tanács, valamint annak elnöke között, illetve másfelől az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között. És aztán van egy teljesen más kérdés, az új szerződés kérdése. Szerintem eh, itt most nem érdemes még beszállnunk ebbe a vitába, de ha megtesszük mégis, akkor ez egy teljesen más jelentés lesz, amit nem feltétlenül én akarok megírni. De mindenképpen érdemes eh, a koordinátoroknak erről beszélnie. Köszönöm. Bene, grazie davvero, Lamassu. Jó, köszönöm szépen Lamassur úr ezt az összefoglalást. Én elfogadom a javaslatát, hogy tegyük a következő ülésünk koordinátori ülések napirendjére ezt a témát. Így is fogok tenni, azért mert ez egy eh, nagyon átfogó kérdés, és megérdemli, hogy részleteiben megvizsgáljuk. Ezt akkor megtesszük, hogyha senkinek nincsenek ellenvetései. Akkor következik a rendünk utolsó pontja, ez pedig, és az elnök mikrofon nélkül. Scusa. Elnézést kérek, mondja az elnök úr, tehát akkor az utolsó napi rendi pontunk következik, de előtte még hadd mondjam el, Ugye majd Mártin kollégát meghallgatjuk. A, az eredeti terveink szerint december 20-ára terveztük e, ezt a tájékozódást. Január 25-26-ára le lehetne ezt tenni. Lehet, hogy rosszul értettem, nem tudom, hát kérem, hogy figyeljenek ide, hogy akkor jobban tudunk dönteni. Inigo kollégát kérem. Hát hogyha szükségem van tudni arra, hogy a szakbizottság tagjai egyetértenek-e vagy sem, vagy hogy most akkor mit tegyünk. Mártin előadó teszem fel tehát ezt a kérdést, hogy ez a meghallgatás, amit december 20-ára szerveztünk, ezt elhalaszthatnánk-e január 25-26-ára. Mártin azt üzente nekünk, hogy neki mindegy, hogy melyik dátumot választjuk, tehát akkor a miénk a döntés, el kell dönteni, hogy ki mit támogat. Halasszuk ezt januárra, vagy sem a tanácsa való találkozót. Guerrero kolléga egyetért? No, quería saber si, si... Igen. Én azt szerettem volna tudni, hogy ön is mondta most már, Márton úr ezzel egyetért, én csak ezt szerettem volna tudni. Mártin! Mártin? Mártin, aki nincs itt, arról tájékoztatott bennünket, hogy neki mindegy, tehát neki egyforma a kettő, ez nem okoz problémát. Tehát akkor dönthetünk így is. Jó, nagyszerű akkor ez lesz a döntés. Akkor Zárt ajtók mögötti ülés következik az Állampolgári Jogi és Belés Igazságügyi Bizottsággal együtt, ugyanis a bizottság fog nekünk beszámolót tartani, csatlakozás az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez, a tárgyalások állásáról fogunk hallani. Mindenkit kérek, akinek nincs jogosultsága az zárt ajtók mögötti ülésen részt venni, hogy távozzon. A tolmácsok tájékoztatást adták, hogy 12 óra 30 percnél tovább nem tudnak ma semmiképpen sem maradni, úgyhogy sietnünk kell. Üdvözlöm a LIBE szakbizottság kollégáit, Krémer kollégát fogom, ö, fogom még köszönteni, aki minket majd tájékoztat. Elnézést kérek, hogy ennyire szinte